Bonjour. Hát. Jó napot kívánok! O limba de care sunt îndrăgostit. Kérem mindenki tegye fel a fejhallgatóját, mert románul fog folytatni. Ez csodálatos anyanyelvemen. Kedves kollégák! Da o veste proastă. Rossz hírem van, sajnos. Rossz hírek kezdenem. Négy óráig én fogok én fogom elnökölni ezt az ülést. Ez rossz hír, mert elnök asszonyunk, szivakaszta asszony sajnos módon lebetegedett, ezért nem tudott Brüsszelbe repülni. Ez tehát a rossz hír. Reméljük, hogy e, holnap már jobb hírekkel tudok beszámolni az egészségi állapotát illetően. Prima întrebare care se impune. Uh... Dacă există obiecții și dacă putem adopta... Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek ellenvetése a előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban. Igen, látok egy kezet a magasban. Vă rog, aveți cuvântul, doamna Ja, ich würde gerne parancsoljon. Punkt zum Protokoll. Lenne az elmúlt ülés jegyzőkönyvéhez egy megjegyzésem, és azt kérném, hogy ezt a megjegyzésemet a mai ülés jegyzőkönyvébe is vegyék fel. Írásban a megjegyzésemet már elküldtem a titkárságnak. Olyan kijelentésekről van szó, eh, amelyeket a Lux díj kapcsán mondtak el Doris Pak eh, hozzászólása kapcsán. Idézem, a Lux film egy nagyon fontos kulturális kezdeményezés. 2007 óta presztízsértékű lett ez, ezért ez fenntartható jellegű parlamenti diplomáciát képvisel. A 2014-es film megszavazásához nagyon fontos a képviselők részvétele. A Lux film nek egyre inkább nyilvánosabbá kell válnia, ezért az Európai Parlamentnek szinergiákat kell kereznie más európai intézményekkel, főként a bizottsággal. Ez egy olyan dolog volt, amelyet a vita során kifejeztünk, vagyis, hogy a szélesebb nyilvánosság elé kellett jobban tárni, szinergiát kell kialakítani a bizottsággal, és ezt ki is kell használni. Ez egyértelműen kifejeződött mind azok során, amit Pak asszony elmondott, és mindazok során, amit mi megvitattunk. Azt kérném, hogy ezt a megjegyzésemet vegyék fel a jegyzőkönyvbe. Köszönöm. Köszönöm, képviselő asszony, ezt a megjegyzést természetesen be fog kerülni a mai ülés jegyzőkönyvébe, amit az imént elmondott, hogyha másnak nincsen ezzel kapcsolatban megjegyezni valója, akkor az előszülős képzőkönyvét ezen elfogadottnak tekintjük. Csodás! Ma a și română. Doamna... Tehát mindenki megtalálja a tolmácsolást a saját anyanyelvén, hogyha lát tolmácsülget itt a teremben. Blahan asszony azt javasolta, hogy az Intergovernance Forum témájában egy rövid beszámolóval kezdjük, a mai ülést parancsolja. Ich bin am Auftrag des A Kulturális Szabadság megbízásából a legutóbb internetirányítási fórumon és ez nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta feedback a szakbizottságban. A jegyzőkönyv, amelyet az ITRE szabizottság készített, és ennek kapcsán kiküldtük a visszajelzési feljegyzéseket. Egy pont lenne fontos számunkra, az Internet Irányítási Fórum, az Internet Governance Fórum. Ez egy olyan fórum, amely már 9. alkalommal került megrendezésre. Egy többszereplős fórum ez, amelyben minden érdekelt fél, tehát mind a civil társadalom, mind a, a vállalatok, a e, kormányok e, részt vesznek, és az interneten kapcsolatos kéréseket megvitatják számunkra. Az elmúlt években nagyon fontos volt, és ismételten megvitattuk ezt a témát, ez pedig a hálózat semlegesség témája. Nagyon intenzív viták voltak erről a fórumon, Főként a nemzetközi szempontból volt ez fontos, hiszen a hálózat semlegesség a fejlődő országokban fontos. Itt bizonyos fajta úgynevezett internet rolloutok most kerülnek kidolgozásra ezekben a fejlődő országokban, és ezek nagyon fontosak. Ezért tartom azt nagyon fontosnak, hogy európai oldalról is beszéljünk erről, és a mi nézőpontjainkat kifejezésre jutassuk. A legjobb gyakorlatokról is szó esett, arról, hogy hogyan lehet a többszereplős mechanizmusokat hatékony módon figyelembe venni a döntéshozatal során is. Ezen kívül az internet biztonságáról is szó volt, ez fontos téma volt, de volt még egy téma, amelyet én nagyon konzekvensen követeltem mindig is, ez az online biztonság védelem a gyerekek számára. A szakbizottságunk jelentéseiben többször is beszéltünk már erről. Az Internet Governance Fórumon a viták ahhoz vezettek, hogy négy másik kezdeményezés mellett a gyermekbiztonság az online környezetben most már fontos szerepet kapott minden döntés az optál szempontjából, és szerintem nagyon fontos az, hogy a különböző szereplőket egy asztalhoz ültessük, és ne csak a jogalkotáson keresztül, hanem a párbeszédeken keresztül is megoldásokat találjunk, és mindenféle számára megoldásokat érjünk el. A az emberi jogok kérdése is fontossá vált, például Törökország kapcsán. Más országokban is kihasználták az Internet Governance Fórumot arra, hogy beszéljenek az emberi jogi kérdésekről. Törökországban, Isztambulban újságírók, illetve civil szervezetek egy alternatív Internet Governance eh, fórumot hoztak létre. Én ezt nagyon sajnáltam, mert pontosan itt a médiaszabadságról, a véleményszabadságról, szabadságról van szó, és ezt pontosan ezen a fórumon is meg lehetne vizetni, nem szabad tehát ezt eh, eh, elnyomni ezen a fórumon. Remélem, hogy a következő évben Brazíliában ezt a kérdéskört, a médiapluralizmust, a véleménynyilvánítás szabadságát nem a fórum mellett, hanem a fórum alatt fogják megvitatni. Nagyon intenzív vita volt arról is, hogy mi lesz az internet fórum jövője, jövőre lejár a mandátuma ennek a fórumnak. Az ENSZ fog arról dönteni, hogy ezt a mandátumot meghosszabbítják-e vagy sem. Mi azon vagyunk jelenleg, hogy a titkárság pénzügyi Kialakítás olyan legyen, hogy megfelelő output létrejöhessen, megfelelő visszacsatolás legyen lehetséges, és még nagyobb legyen a hatása ennek a fórumhoz, viszont ehhez nem elég egy titkárság kevés személyzettel. Azon vagyunk jelenleg az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal együtt, hogy ez a fórum tartósan megmaradhasson. Fontos volt az is, hogy mi lesz majd az ICAN jövője, és az ariánai átmeneti folyamat, vagyis az, hogy nagyobb legyen a nemzet közévé válás az internet governance kapcsán, úgyhogy a különböző szereplőknek nagyon túlságosan nagy erejét, tehát erről is beszéltünk. és ebben a témakörben is kéz a kézben dolgozunk az Európai Bizottsággal. A jegyzőkönyvben bizonyos írásos dokumentumok is találhatóak, látható a bilaterális találkozók eredménye. Néha nagyon intenzív volt a fiatalokkal való párbeszédünk, főként a fiatalok igényeiről beszéltünk az interneten, illetve megmutattuk azt, hogy szerintük mi lenne a józan internet irányítás azt mondanám, hogy nézzék meg a jegyzőkönyvet, a feljegyzéseket, mert ezáltal át lehet tekinteni azt, hogy mi is történt, és hogy milyen döntéseket hoztunk meg jövőre, és a Kultúra és Szakbizottság két képviselővel képviselteti magát ezen a fórumon, és mindenképpen szeretnék majd akkor is visszajelzést adni, és azt is kérném, hogy ne csak európai szinten, az Európai Parlamentben figyeljünk erre a fórumra, hanem azt is jónak tartanám, hogyha a nemzeti parlamentekben is megfogalmaznánk azt az üzenetet, hogy mennyire fontos ez a többszereplős mechanizmus, mennyire fontos a jó internet irányítás, és mennyire fontos az, hogy ezt támogassuk. Talán a jövő évben nem csak néhány politikus, hanem a brit kollégák is, a brit kollégák mindig jól képviseltetik magukat, hanem más nemzeti tagállamokból is érkeznek képviselők, és ők is támogatják majd az európai jogokat, értékeket az interneten, és ezt támogatják majd ezen a fórumon is. Mulțumesc. Köszönjük szépen! Nagyon fontos kérdés ez. Ez egyszerre tesz boldogá és ijeszt meg, hiszen minden rendelkezésünkre álló eszközzel fel kell lépni ezen a téren. Nem tudom, van-e valakinek hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz. Senkinek sincs hozzáfűzni valója. Jó, rendben. Következik most a négyes napi rendi pont, 2013-as évváltás költségvetése, mentesítés. A szemvőszék minden évben Eh, nyilvánosságra hoz egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió az előző év költségvetését hogyan használta fel. Ez alapján eh, vizsgálják az intézmények a gazdálkodásukat. 2013-as évre vonatkozó ilyen eh, számvőszéki jelentés november elején jelent meg, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága vizsgálja ezt. Fernando Mauro úr a felelős a szakbizottságban ennek a témának, ettől most azt várjuk, hogy a vélemény tervezetet felvezesse. Január 20-án fogunk szavazni, és a módosítók benyújtásának határideje december 9-e. Mauro úr, parancsön önél szó. Gracias. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a mai napon a Kulturális Szakbizottság vonatkozó jelentését szeretném bemutatni. A célja ennek a véleménynek az, hogy elfogadjuk az unió általános költségvetését és a kultúra, illetve oktatás ügyre vonatkozó részeit. Ami a mentesítési eljárást illeti, itt az Európai Bizottság szerepét kell megvizsgálni ebből a szempontból. Ez a vélemény tehát az Európai Parlament ellenőrzési szerepére is vonatkozik az Európai Uniós költségvetés végrehajtásának szempontjából. A döntés azon alapszik, hogy a vonat, az illetékes Európai Bizottsági Ügynökség hogyan értékelte a programok megvalósítását. A számvevőszék a következőket jegyzi meg. Fontos az, hogy eh, az Erasmus és az e- Európa Kreatíve a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetésének végrehajtását biztosítsuk. 2013-ban a végrehajtás eh, arányosan a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozólag főként a élethosszon áttartó eh, tanulás, kultúra, média, illetve fiatalokra vonatkozó programok esetében 100%-os volt. Azonban az év végére nézve a kifizetések és az előirányzatok közötti különbség nagyon negatívan hatott a következő évre vonatkozólag. Éppen ezért aggodalmamnak szeretnék hangot adni, azzal kapcsolatban, hogy ez a helyzet esetleg az új programok esetében megismétlődhet arra is szeretnék rámutatni, hogy az ACEAM 96%-os kifizetést valósított meg a szerződéses, szerződések értelmében. Ezen kívül a késlekedésekre vonatkozólag azt szeretném elmondani, hogy ez nagyon negatívan hat a végső felhasználókra. Jó lenne, hogyha az ellenőrzési módszertanul is javítani tudnánk. És most a legfontosabb ajánlás. 2013-ban a kommunikációs főigazgatóság különböző tevékenységeket szervezett az Európai Polgárság éve 2013 nevében. Ehhez arra volt szükség, hogy 2014-es költségvetésből elvegyenek a polgárságra vonatkozó programokból, és ennek hatása volt a 2014-es évre, hiszen jó magam vagyok a jelentéstevője egyébként a 2014-es évre vonatkozó állampolgári jogokkal kapcsolatos kezdeményezéseknek, de itt nagyon kevés a finanszírozás, a források igen alacsony szintűek, tehát itt új kezdeményezésekre lenne szükség. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy nem támogatok semmiféle költségvetési megszorítást a 2014-2020-ra vonatkozó Európa és európai polgárságra vonatkozó programok tekintetében. Köszönjük, Paula úr! Következő kérdésem az, hogy az Európai Bizottság jelenlévő képviselő szeretne hozzászólni ezen a ponton. Úgy látom, nem törik magukat. Brigitte Rucht asszony, parancsoljon önnél szó. Uh, Martin Rueros. Uh, cineva dintre deputați dorește să comenteze, să intervină? Először talán kérdezném a kollégákat, a képviselő kollégákat, hogy szeretnének -e hozzáfűzni valamit. Senki? Dehogy nem, parancsoljam. Um, Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. A jelentéstevőnk azt mondja, hogy a költségvetési megszorításokat nagyon is ellenzi a 2014-2020-ra vonatkozó időszakkal kapcsolatban, és ezzel teljes mértékben egyetértek, osztom ezt a véleményt, és aggájaimnak szeretnék hangot adni, illetve egy kérdésem is van a bizottság felé. Milyen problémák merültek fel a projektekkel a jelenlegi ö, költségvetési ö, nehézségek miatt? Tehát azt szeretném tudni, hogy önök a saját szempontjából mit tudnak mondani arról, hogy ö, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos problémák kihatnak-e bizonyos programokra, illetve projektekre. <clears throat> Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, mert nagyon jó minőségű véleményt rt. Igen, rövid ez a vélemény, szintetikus, de ebben mégis a legfontosabb gondolatok kiemelkednek a 2013-as évre vonatkozó költségvetés szempontjából. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez az éves mentesítési eljárás nem egy rutin eljárás. Azért, mert ez egy fontos feladatunk európai parlamenti képviselőként, hiszen az, a demokratikus ellenőrzés az európai politikák felett ránk vonatkozik. Az Európai Parlament a szerződéseknek megfelelően a bizottságnak a mentesítést azután adja meg, hogy a számviteli szempontból megvizsgálja a könyveket, hanem a minőségi szempontokra is odafigyel, és ez pedig a számvevőszéki jelentés alapján lehet megtenni. Megpróbáljuk tehát azt megállapítani, hogy azok a politikai célok megvalósultak-e, amelyekre ezeket a forrásokat fordítani kívánták. Ezekben a nehéz időszakokban, válságos időszakokban az embereknek, a polgároknak nagy nehézségekkel kell megküzdenie annak érdekében, hogy ezek a programok megvalósuljanak, hiszen a finanszírozás mégiscsak az adófizetők pénzéből vonatkozik, valósul meg, a stratégiai programok megvalósulása szakbizottságunk témakörébe tartozóan fontos megítélni azt, hogy valóban hozzáadott értéket képviselnek-e vagy sem. Itt a 2013-as évre vonatkozóan megvizsgáltuk, hogy könyviteli szempontból látunk-e problémákat. A kultúra, fiatalok, média, illetve az élethosszon áttartó tanulás programokra vonatkozólag, ezek megfelelnek a könyviteli, számviteli szempontból az előírásoknak, és a legnagyobb hibaszázalékok nem ránk vonatkoznak, hanem leginkább azon politikák megvalósulására, ahol a tagállamok és az Európai Bizottság közösen költik el az összegeket. Itt a vidékfejlesztés közlekedés és így tovább regionális politikák. Tehát 2013-ban nagyon magas volt a megvalósítási arány a négy program esetében, az audiovizuális, illetve a kulturális területen. A többi, tehát itt teljesen felszívták ezek a programok a forrásokat. A számvevőszék elnöke a 2013-as költségvetési évre vonatkozólag azt mondta, hogy mindig csak a költségeket vizsgálták, pedig fontos lenne az, hogy az eredményorientáltságot, illetve a minőségi szempontokat előtérbe helyezzük. Alapvetően elégedettek lehetünk, 2013-ban épp úgy, mint korábban is, azt láthatjuk, hogy a mobilitási kérvények száma növekszik, főként az élethosszon át tartó tanulás területén, és itt sikerült 3 millió Erasmusos fiatalt megmozgatnunk, de ide tartozik egyébként a kultúra, média és a fiatalok cselekvő ifjúság programokon belül. Azt is meg kell állapítanunk azonban aggodalommal, hogy a kulturális örökségre vonatkozó összegek, források nagyon nagy mértékben csökkennek, és a hagyományőrző programokra sem jut annyi, amennyire szükség lenne. Pedig ez fontos, főként a mi szakbizottságunk tevékenysége szempontjából nem szabad, hogy mi szocialisták, demokraták ne adjunk en, ezen aggodalmunknak hangot, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez az állampolgárok és főként a fiatalok számára rendkívül fontos. És talán ezt az aspektust hangsúlyosabban kellene megvalósítani, megjeleníteni a véleményben is. Ugyanis a forrás hiány az pont ezekre a programokra hatott ki, és ez a helyzet a mostani folyó évre is kihatott. Ez szerintem elfogadhatatlan, azért, mert Európának meg kell felelnie a hitelessége szempontjából is azoknak a kéréseknek, amelyek hozzá beérkeznek. Az Erasmus Plus és más olyan programok, amelyekben az Európai Unió vállalásait nem tudta betartani, nagyon rossz hatással van a fiatalokra és az ő családjaikra, akik szeretnék ezt a fontos programot megvalósítani, hiszen ez életük, illetve oktatásuk szempontjából egy fontos tapasztalat lehet. Ezért pótköltségvetésben szeretnénk, hogyha ez megjelenne, és biztos vagyok benne, hogy a jelentéstevőkkel, jelentéstevőkkel ebben egyet fogunk érteni, mert szerintem valószínűleg mindenki hasonlóképpen aggódik ezen aspektusok miatt. Ja, vielen herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank auch an... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a jelentéskészítőnek is. Morgánó kollégám szavaihoz csak csatlakozni tudok, és hangsúlyozném nem a következőket. 2013-ban is minden program esetében, ahol mi voltunk az illetékesek, ott nagyon sikeres programokról van szó. Mintegy 100%-ok sikerült az eszközöket kimeríteni, ez nem minden EU-s programról elmondható. Mégis meglepíthatjuk azt, hogy 2013-ban is és valószínűleg ez így lesz 2004-ben is, és ez, ezért örülök Helga Truppel kérdésének. Tehát valószínűleg 2014-ben is lesz majd különbség a kötelezettségvállalás és a kifizetések között. Ez nem a bizottságnak, ez nem pedig a parlamentnek a hibája, hanem igazából ez a tanácsnak a hibája, amely a, az eszközöket nem folyósítja, és Emiatt főként a fiatalok, akik a programokat szeretnék használni, a saját pénzüket kell felhasználni az, az utakra külföldön, nem kapják meg a támogatást időben, és ezért az itt jóváhagyott eszközöket ki kell fizetni, főként azért, mert ennyire sikeres a programunk. És ezért Morgánó kollégámnak rendkívül hálás vagyok, és úgy gondolom, hogy a jelentésben ezt a pontot még jobban ki kellene emelnünk, és a parlament most már nem hajlandó ezt úgy fogadni, mint eddig, nem, hajlandó, nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt, hogy a tanács mindig ilyen játékot játszon velünk, és úgy gondolom, hogy főként eh, a, az oktatás területe nagyon fontos, a fiatalok számára, és az Európai Unió így elveszítheti a bizalmát, mert az emberek nem differenciálnak, hogy most a tanács, a parlament, a bizottság hibás ebben. Nehéz elmondani azt, hogy számunkra is problémás az, amit a tanács művel. Úgy gondolom, hogy jó lenne az is, hogyha a bizottság el tudná azt mondani, hogy mi lesz majd 2014-ben, mi a jelenlegi helyzet a kifizetésekkel az Erasmus esetében, illetve a Fiatalok Európában program és más programok esetében. Két pontra szeretnék kitélni, az Erasmus Plus, illetve a régi Erasmus program kérdéseire. Nekem is felmerül a kérdés, hogy mennyi pénzt ad a tanács, vagy hogy mennyit ígértek. Én elmondom őszintén, hogy engem érdekelne az is, hogy konkrétan hogyan alkalmazzák ezeket a programokat. Például előfordulhat az, hogy egy főiskola bizonyos számú hallgató esetében Erasmus eszközöket kérvényez meg, és lehet, hogy ezt nem kapják meg, vagy csak egy kisebb eszközre kapják meg, tehát valószínűtlenül nagy a tervezés bizonytalansága, és nagyon gyakran előfordul ez, és úgy gondolom, hogy a végrehajtás során is beszélni kell arról. A hatodik napirendi pontunk az Erasmus plusz program végrehajtása, és úgy gondolom, hogy emiatt is beszélni kell arról, hogy ezek megfelelő módon történjenek. Az eszközök 100% kárnak felhasználása azt jelenti, hogy valóban olyan programról van szó, amely fontos a fiatalok számára, és ez jól illeszkedik a életen át tartó tanulás programához is, tehát nem csak a fiatalokról van szó, hanem akár a felnőttekről is. Úgy vélem, hogy nagyon fontosak ezek, mert ezekkel a programokkal Európát egy kicsit közelebb tudjuk hozni az emberekhez. Nem csak gazdasági programokról van szó, nem csak a gazdaságot kell támogatni, hanem szükség van az ilyenfajta képzési csereprogramokra is, és Doris Pack a múltban többször is hangsúlyozta azt, hogy Európa lelkét pontosan ezeken a programokon keresztül lehet közvetíteni. Sajnálatos véleményem szerint az, hogy nem sikerült a tagállamokat rávenni arra, hogy a programok keretén belül az állampolgárok Európája programján belül óriási volt a csökkentés, és ezek olyan eszközök, olyan összegek, amelyek, amelyek senkinek nem hiányoznának az agrárköltségvetésből olyan kicsi eszközök ezek. Én nem tartom jónak azt, hogy ezt csökkentették, hiszen azt szeretnénk, hogyha hosszabb távon nagyobb lenne az elfogadottsága az európai integrációnak, hogyha jobban megértenénk egymást, és örülök annak, hogy a jelentés készítője ezt egyértelműen kifejezte. Ez vonatkozik a múltra is, akár csak a jövőbeli programokra is. Ügyelnünk kell arra, hogy pontosan ott, ahol fontos, nem úgy mondanám, hogy gazdasági, de ahol egyfajta mellékhatásokat eh, lehet találni, ott nagyon fontos, hogy kihasználjuk ezt az európai elfogadás számára. Én kíváncsi vagyok arra, hogy a tagállamok a tagállam mindig arról érveltek, azzal érveltek, hogy nem kellene Európához menni először. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a tagállamok milyen konkrét javaslatokkal álltak elő a fiatalok képzése cseréje szempontjából, mert hogyha csökkentették az állampolgárok Európáját programozott pénzeket, akkor örülnék annak, hogyha megmutatnák azt, hogy, hon, hogy próbáltak-e bármi mást tenni. Da. opinie din partea Comisiei. Pardon, pardon, încă un coleg, domnul Gram. Köszönjük szépen. Grövandikákis úr kap szót, mert megadnám aztán az Európai Bizottságnak is a lehetőséget. Parancsoljon, kollega. Köszönöm. Nagyon korrekt véleményt hallhattunk a kollégától, amely alapvető problémákra mutatott rá. Ezek közül talán a legfontosabb az, amit Petra is említett, tehát késedelmes kifizetések vannak a, olyan programok esetében is, amelyek a fiatalokat érintik, főként azon országokban, amelyek már most is nagyon komoly gazdasági válságban eh, válságtól szenvednek, például Görögország, ahol a fiatalok munkanélkülisége soha nem látott méreteket öltött. A, éppen itt a kifizetéseket történt kötelezettségvállalásokat tiszteletben kell tartani az Európai Uniónak, ez elengedhetetlen. Az Európai Bizottságtól és a többi intézménytől hallunk ó, szép nagy szavakat a kultúráról, mint Európa alapját érték rendről, ugyanakkor a költségvetési megszorítások és ez a hihetetlen bürokrácia, valamint a belni késedelem miatt az a kép alakul ki, főként a bizottság, Európai Bizottság magasabb szintjeit értem ezen, hogy a kultúra csak arra szolgál, hogy magukat reklámozzák, és amelynek valódi fontosságot nem szentelnek. Köszönöm az Európai Bizottság nevében. Brigitte Devros parancsolja. Thank you. Um, I would like to... Köszönöm szépen. Először a jelentéstevőnek szeretnék választ adni. Odafigyeltünk nagyon figyelmesen elolvastuk a tervezetét, és biztosíthatom arról, hogy az Európai Bizottság odafigyel a problémákra, az implementációban mutatkozó problémákra, főként az élethosszon áttartó tanítás tanulás kérdésében. Erre hónapról hónapra odafigyelünk, és megpróbáljuk elkerülni az inkonzisztenciákat és a töredezettséget a végfelhasználók számára. Ami az információkat illeti, ezeket írásban el tudjuk küldeni, hiszen a mentesítéssel kapcsolatos kérdésekre nem készültünk, de ezeket írásban mindenképpen meg tudjuk válaszolni és aztán majd a kollégák további információkkal szolgálhatnak még a hatos ponttal kapcsolatban, ez az Erasmus Plus-ra vonatkozik. Úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban tehát a részletesebb információ válaszadásra ilyen formába kerül majd sor. Köszönöm szépen! Nagyon érdekesek voltak ezek a meg tehát ezek a gondolatok. Köszönjük szépen, és visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kérde, kezdeni, hogy megköszönném minden kollégának a kedves szavait, és nem szeretném, hogyha most ez a vélemény csak arra szorítkozna, hogy értékeli a programokat. Itt a valóságban szerettem volna további gondolatokat belefoglalni a jelentésembe, hogy aggodalmaimnak adjak hangot a jövővel kapcsolatban. És nagyon tetszett az, hogy önöknek is ugyanezek az aggodalmak fogalmazottak meg a fejükben. olyan gondolatokat hallottam, amelyek nagyon tetszettek. Például elhangzott az is, hogy ezek a programok nem egészen egyszerűen technikai jellegű programok, amelyeket csak ilyen gazdasági vagy pénzügyi költségvetési szempontból lehet megítélni. Itt többről van szó, ugyanis itt Európa lelkéről van szó, ezek a programok adják Európa lelkét, és ezzel teljes mértékben egyetértek. Úgyhogy kérem, hogy mindenki, aki módosítást szeretne beterjeszteni, azt tegye ezt meg. A magam részéről azt tudok elmondani, hogy ezeket amennyire csak lehet, be fogom építeni a szövegbe. A mai délutáni felszólalások szerintem nagyon jó irányba terelnék ennek a jelentésnek vagy véleménynek a hangulatát. Köszönöm szépen. Most pedig Bocskorasszony fogja átvenni az elnöklést. Köszönöm. Thank you very much. Thank you very much and uh, Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk az Európai Sárlomány Ifjúsági Díj. Ezt a díjat 2008-ban indította útjára az Európai Unió és a Nagy Károly díj kuratóriuma közösen. A célja az európaiság gondolatának előmozdítása a fiatalok körében. Ennek a díjnak a lényege az, hogy fiataloknak a segítséget a közös európai identitás megvalósulására vonatkozó projektek segítésére. És olyan programokat támogat, amelyben az európai közösségépítés a fő cél. Az Európai Parlament, valamint a, a Nemzetközi ö, Nagykároly díj ö, Németországból közösen 5000 eurós díjat tűznek ki a nyertesnek, a második díj 3000 eurót jelent, a harmadik díj pedig 2000 eurót. A díjnyerteseket Strasbourgba vagy ide Brüsszelbe hívjuk meg. 28 nemzeti projekt közül választjuk ki a nyertes projekteket, és meg is hívjuk őket négy napra Áhenbe. A három legjobb projektet az Európai Parlament elnökének adják át, valamint az alapítvány elnökének, a Nagykároly díj alapítványáról van szó. A fiatal nyertesekről lesz ma szó. A nyertes projekt az Our Europe, Mi Európánk címet viseli. Ezt Elena Askov és Peter Volgézen alkották meg Dániából. A második díj Holland, Iris Pász és Kevin Van Helden nevét ö, dicséri. A harmadik díj pedig az foglalkoztatására vonatkozik. Ezt ciprusiak nyerték Krisztina Maláj és Evankia Kujáci. Úgyhogy nekik szeretném most megadni a szót 10-10 percre, és azután eszmecserére kerül sor, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 5 órától kezdve mi tudjunk cserélni az Európai Bizottság képviselőivel az Erasmus Plus program megvalósításának témájában. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy mindenki tényleg figyeljen oda az időre, mindenki röviden beszéljen, nem szabad, hogy késés csúszom be. Akkor át is adnám a szót a nyertes csapatnak. Elena vagy Péter, tiétek a szó. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Rendben, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! 2011-ben kaptuk ezt az ötletet, hogy beutazzuk Európát és találkozunk az európai fiatalokkal. 2011-ben eh, Európában égető problémák voltak, amelyek eh, érdekeltek bennünket. Két évig spóroltunk, mert mindenképpen eh, el akartunk indulni. 2013 májusától 2014 májusáig mi ketten, Péter és Elena 24 európai országban jártunk, 500 európai fiatalt interjúvoltunk meg, és 100 európai otthonában szálltunk meg. Ez az, volt az útvonal. Utazás közben rádió műsorokat, rád, a, a, apró cikkeket jelentettünk meg a honlapunkon is, dánul és angolul, hogy megosszuk azokat a történeteket, amelyeket az európai fiataloktól hallottuk. hallottunk. Úgy gondoltuk, hogy talán ezzel meg tudjuk mozgatni az európai fiatalokat, hogyha azt hallják, látják, hogy mások hogyan gondolkoznak Európa szerte. Utazás közben 21 <clears throat> Dán eh, iskola követett minket minden héten egyszer. Eh, Skype-oltunk egy eh, Dán iskolával, beszámoltunk arról, hogy hogyan alakul <clears throat> az adott országban a fiatalok helyzete. Gyakran a házigazdák is az adott országban a házigazdáink is beszálltak a skype Több mint 2000 fiatal Dánt vontunk így be ebbe a projektbe. És nem érte ez még véget. Hat hónap ezelőtt értünk haza Dániába, azóta is mindketten 50 beszámolót tartottunk több ezer Dán fiatalnak. Hang és képanyagot egyaránt használunk ezek során. Különlegesek ezek, mert így tényleg egy személyes beszámolót kaphatnak a fiatalok arról, hogy milyen is szerintünk Európa. a legújabb kulturális politikai fejleményekről tudnak így tudomást szerezni. Alapvetően vitát akarunk ezzel generálni, illetve felkelteni a fiatalok érdeklődését európai iránt, az európai történések iránt. Alapvetően az európai fiatalokra koncentrálunk, egyéni történetekből indulunk ki, mert valóban korszakváltó időket élünk. Emiatt az utazás során rengeteg emberrel ismerkedtünk, megtalálkoztunk. Azok közül, akiket találkoztunk, több mint 200 a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Szeretnénk még egyszer körbeutazni Európán, és ebből egy dokumentumfilmet készíteni annak érdekében, hogy még több fiatalal oszthassuk meg a tapasztalatainkat. lehetőséget adva arra, hogy a progresszív európai fiatalok másokat is inspiráljanak arra, hogy, hogy fellépjenek, hogy valóban fontosnak gondolják eh, magukat. Honnan jött az egész ötlet? Nos, alapvetően az érdekel bennünket, hogy kik is e- az európai fiatalok. Az elveszett generációról beszélnek. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy mi is folyik pontosan. Túl gyakran fordul az elő, hogy a szakértők, a politikusok beszélnek a nevünkben, a fiatalok nevében, és túlságosan ritkán fordul az elő, hogy a fiatalok valóban hallatják a hangjukat, elmondják a véleményüket, ezt szerettük volna. Ahogy mondtam, alapvetően szerettünk volna, hogyha a közbeszéd emelkedik ez a kérdés, és hogyha nagyobb az interakció, a párbeszéd az európaiak között, a válsággal ugyanis láthatjuk, amit nagyon sajnálunk, hogy a sztereotípiák, az előítéletek terjedőben vannak, milyen szigorúak a németek és milyen lusták a görögök. Hát így nem lehet kommunikálni a 21. század Európájában. Alapvetően ezt a populista diskurzust is meg akartuk kérdőjelezni. Az aktív részvétel hiányzik az európai politikában, ezért szerettük volna megérteni azt, hogy miért nem működik ez a dolog, miért érzik az emberek magukat annyira távolinak az európai ügyektől, hiszen mi is e-, európaiak vagyunk, mi, lesz, mi vagyunk az a generáció, akik Európa jövőjét befolyásoljuk majd. Sokkal inkább európai a jövőnk, mint nemzetállami. Mit tehetünk ezzel a hatalommal, nos eldönthetjük, hogy milyen Európát akarunk. A jövő Európáját alakíthatjuk. Végezetül szeretnénk levonni pár következtetést is ebből az utazásból. Minden generációnak megvannak a saját kihívásai. Mi, európai fiatalok, nekünk arra van szükségünk, hogy higgyünk magunkban, higgyünk Európában, higgyünk a közös fenntartható jövőnkben. aggódunk az éghajlatváltozás miatt, félünk gyereket vállalni. A brutális privatizáció, a spekuláció, az adó elkerülés, nos ezek, amik minket aggasztanak. De nem lehet a fejünket a homokba dugni, nem lehet fogyasztóként tovább élni, nem. Aktív köz gondolkodóként kell megjelennünk, hogy mi legyen az éghajlatváltozásra, a munkanélküliségre, a demokratikus deficitre az Európa válasza. Mi mondjuk azok a fiatalok, akik a jövő felnőtt generációját adják, éppen ezért az nem elég, hogy a rendszer felkínálja megoldást. Nagyon sok munkanélküli fiatalal találkoztunk, ahogy eh, keresztül kassú beutaztuk Európát. Sokan azt mondták, hogy nem munkahelyet akarunk, hanem alapvető változást a társadalom mi berendezkedésben. Talán érdemes hozzájuk csatlakozni, és nekünk is ezt kérni. Legyünk kreatívak, higgyünk abban, hogy megváltozhatnak a dolgok, javulhatnak a dolgok, mert valami valóban nem működik, akkor, amikor a, a, gazdaság úgy működik, hogy az igazi lehetőséget nem ajánl a fiataloknak, és válságot válság követ. Talán itt az ideje annak, hogy demokratikusan magunkhoz vegyük a kezdeményezést, nem a múlti cégek, a tőzsdék, a tőzsdecápák döntsék el Európa jövőjét, hogy ne csak a profitorientáltság alakítsa Európa jövőjét. Két fiatal európai tanácsa ez, akiknek 12 hónapjuk volt arra, hogy megismerje Európát és az európai fiatalokat. Mindenki pop, sztár, designer vagy cégvezető akart lenni. Most nekünk csak saját magunkra kellett gondolnunk, arra kellett gondolnunk, hogy tovább menjen minden. Kihasználtuk a világot, de azon soha nem gondolkodtunk el, hogy hogyan lehet jobbá tenni ezt a földet, ezt a világot. A szolidaritás hiánya, az együttműködés hiánya, az aktív részvétel, társadalmi részvétel hiánya jellemzi Európát. A per, cinizmusból és a szűklátókörűségből persze nincs hiány. Láttuk ennek a bizonyítékát. Az utazásaink során. Remélhetőleg azonban ez meg tud változni, méghozzá mi generációnk megváltozhatja ezt, hiszen a társadalom ellenes viselkedés a kaszinokapitalizmus áldozataival váltunk, így pontosan tudjuk, hogy mind kell javítani. Persze, visszajöttünk Dániába, és nem vesztettük el teljesen a reményt. új, euró, új típusú európai polgárok lehetünk. Például új eszközökkel rendelkezünk, beszélünk angolul, többet tudunk spanyolul annál, hogy a szervert azt por favor. Két sörnél többet tudok kérni. Egyes nyelven így beszéljük, ha más nem, akkor az angolt, az új lingua A Nem is beszélve az internetről, amelynek a segítségével még inkább együtt megérthetjük egymást. Bárhol, bármikor, a nyitott európai határokról nem beszélve, személyesen is tudunk találkozni. Mi lehetünk talán az első igazi európai generáció, ha élünk ezekkel az új eszközökkel. Nekünk nincs követendő példa, hiszen a szüleinknek nem volt internet, nem volt Facebook, nem volt Skype, nem voltak nyitott európai határok. Magunktól kell kitalálni, hogy mihez kezdjünk ezekkel az eszközökkel, én azt hiszem, hogy tudunk élni a lehetőséggel. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió feladata az kell, hogy legyen, hogy ezt a politikai energiát mobilizálja, hiszen ez létezik, bár a fiataloknak alig egyharmada megy el a szavazás napján. Őket kell mobilizálni. A mi fiatal generációnknak fel kell ismernünk azt, hogy hogyha kommunikálunk, ha együttműködünk, akkor van lehetőség. Európának neveztük ezt a, ezt a projektet azért, mert ebben a keretben kell gondolkodnunk, ezzel kell valamit kezdenünk. Our Europe, a mi Európánk, ez volt a neve a projektünknek, mert nem csak a társadalmi elvárásoknak kell megfelelnünk, nem csak más emberek terveit kell követni, saját álmainkat kell megvalósítani, saját követeléseink, igényeink kell, hogy vezéreljenek bennünket, ehhez bátorság kell, ehhez meg kell lenni bennünk annak a bátorságnak, hogy kitaláljuk, hogy milyen a mi Európánk, és azt meg is valósítsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a, az előadást, és gratulálunk a projektjükhöz. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a második díjazottnak, Buzz és Kevin Van Helden ezek. Uh, good afternoon. Uh... Jó napot kívánok! Egy DEFTI Fiatalok Tanácsának tagjai vagyunk, Hollandiából, és 15-24 év közötti fiatalokat tömörítünk, 6 teljes jogú tagunk van, és 8 átmeneti tagunk. A szervezetünkben megpróbálunk különböző eseményeket szervezni, rendezvényeket. Ennek kapcsán különböző problémákkal foglalkozunk, amik érintik a várost. Főként a fiatalok véleményére vagyunk kíváncsiak ezen rendezvények során, hiszen így meg tudjuk mutatni azt, hogy van hangja a fiataloknak Delftben. Ebben a projektben azonban még más tettünk, itt nem a városra koncentráltunk, hanem egész Európára. Egy európai fiatal kongresszust tartottunk 2012. novemberében Delftben. A kongresszus előtt kis felmérést végeztünk a fiatalok munkavállalásával kapcsolatban. 2012-es adatokról van szó. Nagyon fontos az, hogy figyeljünk erre, mert egyre nagyobb ez a probléma, és ezt meg kell adani, mielőtt még késő lenne. Az oktatás valóban nagy részét képezi ennek, hiszen egyre kevesebb a támogatás az iskolák, az egyetemek számára, egyre nehezebb az egyetemi hallgatók számára projekteket végrehajtani, és a tanulmányaik mellett is dolgozni kell, hogy meg tudják fizetni a tanulmányaikat és minden mellett még ügyelni kell arra is, hogy tanuljanak, tehát nagyon nehéz ez. A kongresszusunk során hat különböző témára koncentráltunk. Ezek a témák a következőek voltak. Mobilitás az európai munkaerőpiacon. Úgy gondoltunk, hogy nincs elegendő információ azok számára, akik külföldön szeretnének dolgozni nincs elegendő információ arról, hogy mit tehetnek. A vállalatok nem rendelkeznek információkkal a fiatalokról, és a fiataloknak pedig nincs információjuk a cégekről, ezért nagyon kettős ez a probléma. A diplomák elismerése, mi úgy láttuk, hogy nem minden diplomát ismernek ugyanolyan szinten Európában, valamilyen módon ezt össze kell tudni hasonlítani, és ez nem létezik jelenleg az Európai Unióban. A fiatalok vállalkozó kedve, ez is fontos pont volt, ezt is tovább kell fejleszteni, hiszen több fiatalra van szükség, aki saját vállalkozását indítja be nincs iránymutatás az ilyenfajta fiatalok számára. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az Európában történő tanulás, hallhattunk az Erasmus programokról az imént. Nagyon fontos ezt fejleszteni, de ezt főképp a magasabban képzett hallgatók használják ki, ezt a kevésbé képzettek eléggé vonakodtak ettől, erre is koncentrálni kell. Az utolsó pontként pedig a gyakorlatra koncentráltunk, a gyakorlati helyekre, hiszen ezek a gyakorlati lehetőségek lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára a jövőben, és a vállalatok számára ez ingyenes munkaerőt jelenthet. Ezen kívül elkészült erről a kongresszusról egy összefoglaló is, és következtetéseket is levontunk. A vita kérdéseket megmutattuk minden résztvevőnek. Először ők maguk gondolkodtak el ezen, utána pedig csoportokban rendeződtek és vitatkoztak erről, és ezután írtuk le azt, hogy mit gondoltunk, és ennek alapján jött létre az állásfoglalás a rendezvény végén. Tehát így egy megfelelő megoldás jött létre, amit közösen dolgoztunk ki. Nemzetközi szinten foglalkoztunk kérdésekkel, de helyi szinten is, hiszen nem csak az a fontos, hogy olyan kérdésekről beszéljünk, amelyek fontosak Európa számára, vannak olyan pontok is, amelyek a helyi közösségek számára is fontosak. Hogyha kicsiben kezdjük, akkor ezt ki lehet terjeszteni valami nagyobbra is. Egyébként sokat lehet tenni európai szinten, viszont helyi szinten nem, tehát megpróbáltuk ezt eh, itt is kiterjeszteni. 2012. novemberében 60 fiatalt hívtunk meg 10 különböző országból Delftbe erre a konferenciára, hogy velünk együtt vitatkozzanak az említett kérdésekről. Számos meghívott vendégünk is volt, például a mi szervezetünk részéről is. Voltak különböző ötlet rendezvényeink is, nyolc fős csapatokkal, és több ilyen ötletgyűjtő esemény volt. A hét végén a többfajta állásorolásból egyet készítettünk, és egyfajta szavazás által jött létre ez az állásorolás posztereket helyeztünk el a falakra, amelyeken az állásolások voltak, és a fiatalok poszt itt segítségével mondták el, hogy mit szeretnének változtatni rajta, vagy hogy mit tartanak ők fontosnak. Hát így nézett két napunk a reggeli után. A teljes csoport összefoglalta az előző napok eseményeit, ez egy ötlegyűjtő rendezvény volt, ezután egy mini állásfoglalást hoztunk létre, és utána ebédeltünk, utána pedig egy ismételten lett egy ilyen ötletgyűjtő ülésünk, ismételten egy kisebb állásrólással, és a nap végén pedig összegeztük a aznapi eseményeket volt, e, voltak esti rendezvények is, nagyon fontosak voltak ezek ahhoz, hogy még jobban megismerjük egymást, mert nagyon fontos volt az, hogy szoros legyen a csoportban a kapcsolat. Ettől azt reméltük, hogy az emberek még nyitottabbá válnak, és könnyebb lesz így a fiataloknak szám, fiatalok számára beszélni olyan kérdésekről, amelyekről szeretnének. A végén létrehoztunk egy állásfoglalást, és most pár szóval szeretnénk erről az állásfoglalásról beszélni. A gyakorlati helyek kapcsán mi gondoljuk, hogy ezek nagyon fontosak a fiatalok számára, az EU számára is, hiszen ezáltal beletekintést lehet nyerni a munkavállalásba. A fiatalok megismerik ezt, hiszen egy napon alkalmazottak lesznek, vagy akár alkalmazók is lesznek. Nem minden fiatal érdekel a gyakorlat kérdése, és nem minden munkavállalót munkadót érdekel a gyakorlati helyek betöltése, viszont ezeknek a jelentőséget nem szabad alábecsülni. A fiatalokat és a munkadókat is arra kell ösztönözni, hogy hozzanak létre a gyakorlati helyeket. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy a fiatalok vállalkozása nagyon fontos, nagyon fontos befektetni a fiatalok vállalkozásaiba, hiszen ez pozitívan hatott ki a munkanélküliség alakulására, és az Európai Unió gazdaságára is. Úgy gondolom, hogy a fiatalok vállalkozásait három szintén lehetne támogatni. Az Európai Uniónak is pénzügyileg kell ezt támogatnia, vagy mármilyen másfajta módon. Ezen kívül gondoljuk, hogy oktatási reformokra van szükség Európában, ahhoz, hogy több lehetőséget lehessen nyújtani arra a fiataloknak, hogy beindítsák a saját vállalkozásaikat. Harmadsorban pedig a nagyvállalatok számára is fontos lehet az, hogyha együttműködnek a fiatal vállalkozásokkal. Ami az európai munkaerőpiac mobilitását illeti, szerintünk nagyon fontos az, hogy az információk áradását meg lehessen könnyíteni, hogy több információ legyen a külföldön történő munkavállalásról. Nincs információja a fiataloknak erről, nincs elegendő információjuk erről. Ezen kívül szeretnénk az iránymutatások hatékonyságát is növelni számukra azért, hogy könnyebben tudjanak máshol dolgozni. Ami a diplomák elismerését illeti, mi azt szeretnénk, hogyha lenne egy összehasonlító táblázat a különböző képzések esetében, annak érdekében, hogy pontosan látni lehessen azt, hogy ki milyen szinten áll, tehát a szinteket össze lehetne hasonlítani egymással, így a munkaadók tudnák azt, hogy milyen szinten van az adott jelölt, és az is fontos, hogy legyenek top-up, alulról felfelé építkező kurzusok. Ami pedig a keresztirányú információ adást illeti, úgy gondoljuk, nagyon fontos az, hogy mind a munkavállalók és a munkaadók megismerjék a másik álláspontját, nézőpontját. Úgy gondolom, hogy ezt a fajta információt jobban hozzáférhetővé kell tenni, és ez egy sokkal hatékonyabb módja lehet a vállalatok és az oktatás együttműködésének. mi nem csak az Európai Unió számára készítettünk terveket, hanem elgondolkodtunk a helyi projekteken is, mivel Nagyon sok különböző országból érkeztek a fiatalok erre a konferenciára. Beszélgettünk arról, hogy milyen projektek lennek megfelelőek a különböző országok, városok számára, de ebben két projekt volt, ami sikeres lehet. Az egyik egy Facebook oldal, ahol fel lehet írni azt, hogy devben hol vannak üres állások, aki munkát keres, felmehet erre a Facebook oldalra, és mi ettől azt reméljük, hogy, hogy könnyebb lesz a fiatalok számára munkát találniuk. Ezen kívül egy pop-up üzletet is létrehoztunk, és ennek az volt a lényege, hogy azok a fiatalok, akik nem igazán tudják azt, hogy hogyan kezdjenek ehhez hozzá, hogyan írjanak meg egy önéletrajzot, vagy hogyan keressenek munkát, ők elmehetnek ebbe a pop-up üzletbe, és ott lennének más fiatalok, akik segítenének nekik mindebben, segítenének nekik munkát találni, vagy akár az önéletrajzukat megírni. Itt láthatnak egy képet arról az 55 résztvevőről, aki ott volt ezen a konferencián, és kilenc döntéshozó is érkezett Delftbe, hogy beszélnek ezekről a kérdésekről. Két évvel ezelőtt volt ez az esemény, nagyon sok minden történt azóta, viszont nem mindent sikerült még véghez vinnünk, sok mindent kell még tenni, nem végeztünk még. Megpróbáljuk folytatni a fiatalok munkanélküliség elleni harcunkat, és megpróbálunk az európai fiataloknak egy arcot adni a jövőben. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen! a Juftevnek, és a következő pedig a harmadik díj a Krisztián és Emancia következnek. Hi, we are Christiana and Eva from... Jó napot kívánok! Ciprusról érkeztünk, Krisztiana és Éva vagyunk, és a Youth Dynamics informális csoport részeként dolgozunk önkéntesként, ciprusi önkéntesek vagyunk tehát, és a csoportunkat 2011-ben alakítottuk meg azok után, hogy nagyon sok csereprogramban vettünk részt, Szerettünk volna a saját közösségünkben is létrehozni ilyen jellegű programokat. Éppen ezért projektünk az Employment for You nevű program tulajdonképpen a Youth in Action-höz tartozik. Ebben kilenc ország vett részt, Ciprus, Észtország, Görögország, Olaszország, Lettország, Lengyelország, Portugália, Románia és Spanyolország. Összesen 26 résztvevővel indítottuk útjára ezt a programot, a legtöbben vagy munkanélküli fiatalok voltak, vagy pedig munkakereső fiatalok éppen akkor munkát kerestek. A projekt helyszíne Nikózia, és április 13-a és 21-e között valósítottuk meg 2013-ban. Természetesen lehetőség nyílt a résztvevőknek arra, hogy megvizs, meglátogassák történelmi látványosságainkat, és hogy Ciprus történelméről is tájékozódjanak. A projekt helyszíne Nikóziában, egy youth hostelben volt, és ez egészen a városközpontban helyezkedett el. azzal kezdtük, hogy megpróbáltuk elmagyarázni, hogy hogyan is néz ki a ciprusi munkaerőpiac 2013-ban. Egyébként ebben az időszakban a legtöbb országban gazdasági válság volt, tehát azt mutattuk, hogy hogyan is nézett ki korábban a, ez a lineáris életpálya modell, iskola, egyetem és aztán munka végül nyugdíj. De most az egészen máshogy néz ki, inkább egy labirintusra hasonlít, elképzelhető, hogy valaki elmegy leérettségizik, utána elmegy utazni, aztán visszamegy iskolába, vagy elmegy valahová dolgozni, vagy önkéntes lesz, vagy esetleg egy, utána egy újabb diplomát kíván megszerezni, és a legutolsó állomása azért ennek is a nyugdíjazás. Az európai országokban, kilenc országot vizsgáltuk, itt ezekben az országokban a munkanélküliségi ráta nagyon magas. Megvizsgáltuk, hogy hogyan működik a fejvadász cégek munkája, és hogy milyen innovatív tehetségekre van szükség, milyen kreativitásra, illetve természetesen a vállalkozói kedvre is és hogy a kormányok, a fiatalok szervezetei és a munkaadói szervezeteknek mi is a szerepe, és természetesen az iskoláknak. Hát ezt is megpróbáltuk megértetni. Miről is van szó? Mindig lehet egy zsákutcából új utat építeni. Ugyanis nagyon sok fiatal, csalódott és az emberek még akár depresszióba is zuhannak a munkakeresés közben. Úgyhogy az egyik tevékenységünk az úgynevezett EU Café volt. Itt kisebb csoportokra osztottuk a résztvevőket, és öt kérdésre kellett választ adniuk. Azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek a fiatalok szervezetei, vagy a munkaadó szervezetek, az Európai Unió, vagy a kormányok a munkahelyteremtés érdeklében. És aztán egy nagyon érdekes vitára került sor a különböző csoportok között, és megvizsgáltuk az eredményeket, hogy milyen eredményekre, milyen válaszokra jutottak az egyes csoportok. Volt egy olyan workshop, amely az Európász szívít magyaráztuk, amelyben ezt próbáltuk elmagyarázni. Ez egy lehetőség volt arra, hogy olyan tevékenységet végezzenek a fiatalok, mint például hogyan kell jól kezet rázni, hogyan kell jelentkezni egy munkahelyre, vagy olyan érdekes dolgokkal foglalkoztunk, amelyeket igazából csak intrapersonális közegben lehet megvalósítani. Presentation uh, for EU careers, where they were informed on their opportunities aztán a lehetőségek következtek, hogy az Európai Uniós karrierek hogyan is néznek ki, és itt megint csak lépésről lépésre haladtunk, hogyan kell az Európai Unióban munkát keresni. És aztán itt volt az Inspire and Lead nevező projekt, és itt azt vizsgáltuk meg, hogy Ilyet, hogy arra jöttünk rá, hogy az emberek nem akarnak másokat hallgatni, hanem maguk szeretnének rájönni arra, hogy hogyan is kívánnak boldogulni. Saját projekteket akarnak létrehozni. És aztán hazamenni és megvalósítani ezeket a projekteket. Nagyon sokan azt mondták, hogy később aztán hazájukban ezeket a projekteket fel is használták, úgyhogy az ilyen típusú projektek, illetve csoportok, mint amilyen a miénk, ebből a szempontból nagyon hasznosak lehetnek. Az egyik prezentáció az Európai Bizottság ciprusi delegációjában valósult meg. Itt az Európai Bizottság és az Európai Parlament munkájáról esett szó. Egyébként a legtöbb fiatalnak fogalma sem volt arról, hogy hogyan is működnek a dolgok a valóságban. Úgyhogy ez jó volt, hogy ellátogathattak oda, és interaktív módon tájékozódhattak. A következő prezentáció egy európai köztisztviselő a pénzügyi válságról tartott előadást, és arról, hogy ez hogyan gyűrűzik be az egyes országokba. Aztán volt egy másik prezentáció, amelyet a ciprusi hatóságok tartottak azzal kapcsolatban, hogy milyen programok is valósulnak meg, akár Cipruson, akár máshol. És végül a nehéz munkaerőpiacon való fejvadászat. Milyen nehézségekkel is küzdenek a munkaerőpiacon a fiatalok, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezen felül tudjunk emelkedni? Mit tehetnek a fiatalok? És aztán A Cselekvő Ifjúság Program legfontosabb tevékenységei kerültek szóba. Egy ciprusi fiatal lány mesélte el történetét, a saját tapasztalatait mutatta be, azzal kapcsolatban, hogy Mit is nyert ő abból, hogy Európában hat hónapon keresztül egy programban vehetett részt? Hogyan segített később ez a karrierjében, amikor hazatért Ciprusra? Aztán a következő, hogyan lehet saját nem kormányzati szervet létrehozni. Ez is nagyon, egy civil szervezetet, nagyon érdekes prezentáció volt. Valamint a különböző tréningek mellett mindig a szociális programokra is sor kerül, tehát kulináris programok és más hasonló programok. Minden este ezekre sor került, és így minden ország be tudta mutatni saját hagyományait. Aztán Limaszolba is ellátogattunk, és itt ellátogattunk egy várba, nagyon szép, érdekes látogatás volt ez, de ennek egyébként van értelme, mert így láthatjuk azt, hogy milyen is a kultúra Cipruson. Ciprusa nagyon kevesen látogatnak el, mert messze van, úgyhogy megpróbáltuk Limaszolt is bemutatni, ami a sziget másik oldalán van és aztán a jövővel kapcsolatban szeretnénk folytatni a munkánkat, mi saját magunkat képeztük, hiszen tanárok vagyunk, szeretnénk továbbfejleszteni ezt a lehetőséget, Cipruson és külföldön is, és megvizsgálni azt, hogy mit lehet tenni a munkanélküliség ellen, mit tehetünk konkrétan. Szeretnénk, hogyha a fiatalok jobban részt vennének ebben a programban, nemzeti és nemzetközi szinten eh, egyaránt eh, inspirálni, motiválni, informálni szeretnénk önket, és a kreativitásukra építeni, illetve erősíteni a bennük rejlő lehetőségeket. Azt láthattuk ebből, hogy eh, a munkanélküliség és más problémák is nagyon gyakran az oktatásban gyökereznek ugyanis nem megfelelő az oktatási háttere azoknak, akik részt vesznek ezekben a programokban. Tehát nagyon sokszor zsákutcában találják magukat, nem tudják, hogy az egyetem után mit tegyenek, és felmerül bennük az a kérdés, hogy mire volt jó ez az egész, milyen, hová tarthatnak innen. Ezt szeretnénk megvalósítani, és kreativitást szeretnénk vinni az oktatásba. A kreativitás sajnos az osztályteremben nem igazán szeretik a tanárok, ezt meg kell változtatni. Úgy gondoljuk, hogy az oktatás egyébként megváltoztathatja a munkaerőpiaci helyzetet is. Köszönjük az érdekes és szép beszámolókat, most pedig fordulok a kollégákhoz. Van-e kérdésük, hozzáfűzni valójuk az elhangzottakhoz? Soha visszanemtérő alkalom, hogy jelenlévő fiatalokkal érdemi eszmecserét folytassunk. Kammerwert asszony, parancsoljon. Ja, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani, és gratulálni a három győztes csapatnak. Öt éve vagyok már tagja az Európai Parlamentnek, és öt éve tagja vagyok a Nagykároly német zsűriének, és minden évben elkápráztatva látom azt, hogy mennyi jó tete van a fiataloknak, és eh, hogyan működnek együtt, hogy az ilyenfajta projekteket létrehozzák. Azt lehetne mondani, hogyha ez jellemző a fiatalokra Európában, akkor eh, nem kell aggódnunk Európa jövője miatt, mindannyiunk számára pozitív van lehet akkor a jövőbe tekinteni hogyha tényleg ez igaz, az a fiatalokra. Viszont az Európai Unióról tudjuk azt, hogy sajnálatos módon nem mindig ilyen a helyzet. Lenne egy kérdésem is az első díjazotthoz. Nagyon sokat utaztak, a többieknek is sok kapcsolata volt a többi fiatalokkal az Európai Unióból. mindenhol hasonlóképpen látják a problémákat, hasonló problémákat azonosítanak-e, vagy van-e különbség a tagállamok között, vannak-e nagyobb különbségek, például most gondolok azokra az országokra, ahol nagyobb gazdasági problémák vannak, ott kevésbé pozitívan tekintenek a jövőbe, vagy ott inkább, az inkább, hogy ott, hogy na most akkor inkább megmutatjuk, azt, hogy a saját hajunknál fogva ki tudjuk magunkat húzni, vagy inkább úgy gondolják, hogy az egésznek nincsen semmi értelme, és emiatt egy kicsit depresszívebbek. Mik voltak a tapasztalataik? A projektek segítettek abban, hogy a fiatalokat rábírják arra, hogy a jövőjüket a saját kezükbe vegyék, nem csak szitkozódni kell, hanem a saját jövőket is a kezükbe venni. Tehát sikerült erre venniük erre a fiatalokat, hogy a saját jövőjüket kialakítsák. Ezzel kapcsolatban kérném az önök tapasztalatát, de egyébként köszönöm szépen azt, hogy ezt a projektet folytatják, és a projekteket tovább folytatják, megpróbálják ezt a munkát fejleszteni. Köszönöm szépen. Thank you. Uh... Köszönjük. Szorít minket az idő, mint mindig. Négyen vannak még a listámon, négy képviselő kért még szót. Lezárnám a hozzászólók listáját, ha nem bánják done. Okay. So after Mr. Grammatikakis, it is closed. Grammatikakis úrral lezárom a listát. I give the floor to Mrs. Verheyen. Ja, zunächst einmal möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken und Ihnen von ganzem Herzen. Először én is szeretnék gratulálni mindannyiuknak. Úgy gondolom, hogy igazi teljesítmény ez, hiszen számos projekt volt Európában, amelyek pályáztak a Nagy Károly díjra. Én is tagja vagyok a nemzeti, vagy tagja voltam a nemzeti zsűrinek. Aachen polgármestere voltam sokáig, sokat, sokat láttam a Nagy Károly díj kiosztásakor. Örülök annak, hogy a szülővárosom felel ezért a díjat, és annak is örülök, hogy eljöttek ide hozzánk, és bemutatják a projekteinket. Le kell szögezni azt, hogy a fiataloknak tényleg van mondani valójuk, a fiatalok a jövőjükkel, a környezetükkel, a többi fiatallal foglalkoznak, és kifejezik a szükségleteiket. Nem csak passzívan mondják el azt, hogy nincs kedvem ehhez, és a nagyok úgyis csinálják, amit akarnak, hanem tényleg a projektek által részt vesznek a vita folyamatban, és ezért örülök annak, hogy itt vannak ma közöttünk, és bemutatják az önök nézőpontját és projektjeiket számomra. Felmerül a projektek fenntarthatóságának kérdése is, illetve azt, hogy hogyan lehet fel, rávenni a fiatalokat arra, hogy aktívan részt vegyenek egy ilyenfajta vita folyamatban. Volt van-e valamilyen fajta ösztönzés az önök részéről számunkra? Milyen fajta európai politikát kellene folytatnunk nekünk itt a parlamentben, hogy még több fiatalt érjünk el, és fordítva is, hogyan lehetne jobban bevonni a fiatalokat abba, hogy mit történik itt európai szinten. Néha az a benyomásom, hogy a legtöbb látogatócsoport, aki ide jön, azok iskolai csoportok, és nagyon gyakran különböző az érdeklődésük Európa iránt. Attól is függ azt, hogy a tanár mennyire ösztönzi az európai témákat, de szerintem függ a, saját, a fiatalok saját érdeklődésétől is Hogyan lehetne jobb hangsúlyokat fektetni arra, hogy a fiatalokat jobban elérjük európai politika szempontjából? Hogyan lehetne jobban bevonni a fiatalokat? Hiszen itt nem arról van szó, hogy kevés lenne a lehetőség a fiatalok számára, hanem inkább itt arról van szó, hogy nem igazán kerülnek a fiatalok ezekkel a kínálatokkal kapcsolatba, vagy nem lelkesek ezek iránt önök olyan fiatalokkal találkoztak, akik már eleve nyitottak voltak Európa irányába. Lehet, hogy a Dán projekt nem volt teljesen ilyen, de mégis meg volt a készség arra, hogy egy európai projekttel foglalkozzanak. Hogyan lehetne elérni a fiatalokat, olyanokat is, akiknek tök mindegy volt Európa eddig, hogy így mondjam, hogyan lehetne őket is lelkesebbé tenni Európa számára. Thank you, and now Mrs. Ward. Köszönöm, Bord asszony. Uh, thank you very much for the presentations. Um... Köszönjük ezt az érdekes bemutatkozó beszédet. Az ilyen programokkal telt az életem. A határokat nem ismerő együttműködés jegyében telt eddigi szakmai életem, ezért roppant érdekesnek tűnnek ezek a kezdeményezések, jól mutatják valóban dicséretesen ambíciózus kezdeményezések. Ezek különösen tetszett a ciprusi csoport esetében az, hogy a kreativitás fontosságát hangsúlyozták, és hogy egy ilyen merev tanterv nem igazán kedvez ennek, miközben a mindennapokban kreativitás nélkül nem lehet senki sem sikeres. A Dán fiatalokhoz fordulok, 24 országról beszéltek, melyik háromban nem jártak gondolom Horvátország csatlakozása előtt időszak, melyik három uniós tagállamban nem jártak. Az angol az anyanyelvem eh, és érdekes volt, amikor azt hallottam, hogy az angol nyelv segít átlépni a határokat, Az én hazámban nem, a terjedőben ez euroszkepszis, és az elégedetlen, elégedetlenség Európával. Remélem nem fogunk kilépni Európából, hogyha egyszer eljutunk odáig, hogy erről szavaznunk kell. De érdekes volt azt hallani, hogy a, a, a ti programotokban, programjaitokban is ilyen fontos szerepet játszik az angol nyelv. Talán a brit fiatalokat is be lehetne nagyobb mértékben vonni, annak értékben, hogy eloszlassátok ezeket a brit szigeteken jellemző téveszméket. A Twitter, a Skype egyéb új technológia bevonására is beszéltetek. Érdekes lenne, hogyha hogyha lenne mondjuk egy Twitter link itt, hogy élőben is teggelni lehessen benneteket. Köszönöm. Sojdrova asszony. Merci, cher... Eh, Köszönöm szépen, kedves fiatal barátaim. Franciául fogok beszélni. Talán. Én Csehországból érkezem, nos, eh, én is részt vettem a zsűriben, és dolgoztam az Európai Fiatalok Parlamentjében is, amely egy nagyon hasonló jellegű tevékenységet folytat, mint ti. Ez nagyon érdekes. Azt szerettem volna elmondani, hogy ezek a tapasztalatok, ezek a végkövetkeztetések nagyon érdekesek számomra ugyanis számunkra itt az Európai Parlamentben fontos az, hogy meghallgathassuk ezeket a tapasztalatokat, és biztosítanék mindenkit arról, hogy számomra fontos meghallgatni a fiatalokat, ismerni a fiatalokat és az ő javaslataikat. ha folytatják a projekteket, akkor jó lenne, meg szeretnének hívni benneteket Csehországba, amennyiben még ott nem jártatok, és főként a ciprusi barátaimra vonatkozik ez, ugyanis Csehországnak nagyon jó tapasztalatai vannak az oktatási reformmal kapcsolatban. Ez esetleg érdekes lehet a ti számotokra is, ez talán motiváló lehet hogyha szeretnétek, akkor látogassatok el Csehországba. Segíthetünk abban, hogy érdekes dolgokat mutassunk. És mindenképpen szeretnék arra buzdítani mindenkit, hogy ne hagyják el ezt az utat, és folytassák a munkát, és a céljaik felé haladjanak. Köszönöm a munkát. Thank you, and Mr. Köszönöm. Köszönöm, Lóer úr. Thank you, Chairman. Thank you for your... Köszönöm, elnök asszony. A fiataloknak pedig köszönöm a prezentációkat. Különösen érdekesnek találtam a holland és a ciprusi programokat, kezdeményezéseket, amelyek a helyi fellépésre, helyi aktivitásra helyezték a hangsúlyt. Volt önkormányzati képviselőként, különösen közel állnak hozzám azok a problémákat, amelyekről beszéltetek. Például az Európai Bizottság és az Európai Unióval való egyetlenség. Most hosszú a sor, álljatok hátra a sor végére. A Dán fiatalok kommentárjai, lehet, hogy félre hallottam, és majd kijavítják. Arról beszéltek, hogy talán a multi cégek fölött átvenni a demokratikus ö, ö, irányítást, ez aggasztóan hangzott a 25 éve megszűnt kommunista múlt kísértete. Jártam egy pillanatra itt az üléstermet, ha jól értettem. A helyi fellépés és a vállalkozói kedv élénkítés nagyon érdekes volt. Ferhelyen asszony, illetve cseh kolléganőm által feltett kérdésekre reagálva, sok hallottuk, hogy minek kellene változnia. Igen. De ennél konkrétabban is szeretnénk hallani, pontosan mit kellene megváltoztatnunk. Köszönjük. Grammatikakis úr, az utolsó hozzászóló. Θα poli szindomos, σύντομος. Πριν Köszönöm. Mielőtt Európai Parlament képviselő lettem volna, egyetemi tanárként éltem a szürke mindennapjaimat és nagyon örültem volna, hogy olyan diákeim vannak, mint ezek a ma itt lévő fiatalok. Inspirálóan hatottak rám az elmondottak. Látni, hogy milyen keményen dolgoztak. Hát tudom képzelni, milyen nehézségekkel kellett szembenézni. Nálam azonnal megkapnák a diplomájukat. A sors úgy hozta, hogy európai parlament képviselő lettem, és mégsem szeretném, hogy a diákjaim lennének, mert nem tudok válaszokat adni a kérdésekre. Tudom, hogy a ciprusi fiatalok esetében például Cipruson egy idegen megszálló hatalom van a mai napig. Tudom, hogy a ciprusi fiatalok jövője mennyire kilátástalan, mennyire bizonytalan, és hogy a mindennapokban mit kell összeszenvedniük. És nem csak pénzügyi kérdésekre gondolok itt, hanem lélektani kérdésekre is minden európai fiatalnak, mindannyiunk nevében annyit mondhatok, csak, annyit mondhatok csak, hogy sajnáljuk elnézést. Thank you, and now... Köszönjük, Grammatikakis úr. És pedig kérem a kedves fiatal barátainkat, hogy maximum kettő percen válaszoljanak a felvetésekre. Um, so there's a lot of questions. Sok kérdés merült fel, köszönöm szépen egyébként ezeket a kérdéseket. Azt hiszem, hogy a multinacionális együttműködés és a szovjet kommunizmus kérdésére most nincsen igazából időnk, de az biztos, hogy nem támogatom a szovjet típusú társadalmat. Mindenesetre volt itt egy paradoxon, amely arra vonatkozott, hogy a változást szeretnénk előidézni, és hogy mi ezzel kapcsolatban a motivációnk. Azt szeretnénk, hogy a mai fiatalok a nagy problémákkal meg tudjanak küzdeni. Ez azért is van így, mert nagy lelkesedésre van szükség, de nincsen azt hiszem, hogy ilyen típusú cselekvési szint például Skandináviában. Tudjuk, hogy gazdagok vagyunk, jól tudunk, tehát jól élünk, de mégiscsak ilyen egzisztenciális kérdéseink vannak, és stresszesek vagyunk. Tehát ez egy paradoxon. Azt viszont láthatjuk, hogy Dél-Európában egészen más lehetőségek vannak, mint Észak-Európában, de mégis talán ők segíthetnek a mi depressziónkat megoldani, mi pedig nekik segíthetünk a korrupció felszámolásában. Aztán a az aktivitás vagy aktivizmus és a klientúra építés közötti összefüggés. Nos, ezzel kapcsolatban szintén az a véleményem, hogy mindenkinek egyre aktívabbá kellene válnia, ne legyünk passzívak, és ne ö, bízzunk abba, hogy bármilyen állam vagy az Európai Unió fog majd helyettünk bármit megtenni. Aztán felmerül az a kérdés is, hogy azok a passzív diákok, akik ide látogatnak az Európai Parlamentbe vagy máshová, nos hát nem egy európai szocializációra van szükség, erősebb szocializációra. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen szükség nemzeti identitásra, vagy bármi másra. Csak egész egyszerűen, miután itt Európával foglalkozunk, az Európai Unióval, nos hát akkor hogyan is szavazhatunk egyetlen az európai választásokon, hogyha nem tudunk semmit az euró az Európai Unióról. Tehát egy erősebb szocializációs, európai szocializációs folyamatra van szükség. Ez az utazás, ez persze nagyon jó szocializációs tevékenység, de hát nem lehet mindenkinek megteremteni ezt a lehetőséget. De azért konkrétumokra van szükség, például az oktatás területén olyan programokra, olyan tantervekre, amelyekről már beszéltünk, amelyekben több Európát tanítanánk, talán ez egy jó lehetőség, de az biztos, hogy erre szükség van. Igen, én azt hiszem, hogy akkor, amikor mi ketten iskolákba látogattunk, és a fiataloknak elmeséltük azt, hogy Európában hogyan is néz ki az emberek mindennapja, micsoda válságban. És amikor fotókkal, videókkal illusztráltuk mindezt, akkor láttuk azt, hogy Európa megnyílik a gyerekek számára, vagy a fiatalok számára, és jobban odafigyelnek Európára. Ez egészen kézzelfogható volt. Nem tudom, hogy ez mindenhol működne, de sokszor azt is hallottuk a tanároktól, hogy nagyon jó volt így kezdeni az Európával, az Európai Unióról, Európával foglalkozó, vagy az Európai Unióról szóló öm, oktatási ismeretek átadását. Ilyen konkrét kis öm, példákkal kellene kezdeni, igazi, konkrét, létező európai példákat kellene felhozni. Ez az erő rejlik az európai identitásban, és ez az, amiről nem igazán tudnak a fiatalok, tehát egyfajta személyesebb kapcsolatra van szükség. Nem különböző országokban különböző fiatalok különböző életére van szükség, hanem arra, hogy ezt összekössük. Még tíz másodpercet kérek. Ez nagyon hosszú volt, ne haragudjanak. Még 10 másodperc. Tehát 24 országba látogattunk el, 19-ben Finnország, és még néhány észak-európai ország, valamint Ciprus és más dél-európai országban nem látogattunk el, 19-ben igen, de kérem, hogy hívjanak meg minket, szívesen jövünk. The next team. Köszönöm szépen. A következő csapat két percet kap szigorúan. Köszönöm először is a kérdéseket és a kedves szavakat. Én is úgy gondolom, hogy különböző a perspektíva különböző országokban, hiszen sok fiatal fél a jövőtől. Például a kongresszus során beszéltem egy lengyel lányjal, és ő azt mondta, hogy az ő városában a fiatalokat összeveri a rendőrség csak azért, mert tüntettek a munkanélküliség ellen. Úgy vélem, hogy ezek eléggé aggasztóak, és fontos az, hogy a fiatalok rájöjjenek arra, hogy van hangjuk, hogyha akarják, de úgy gondolom, hogy sok fiatal nem tudja azt, hogy hogyan lehet ezt elérni. Ezért véleményem szerint az Európai Unió sok projektje jó célú, viszont a fiatalok nem tudják azt, hogyan kell ezekben részt venni, vagy azt sem tudják, hogy ezek léteznek. Ezen kívül valaki azt is kérdezte, hogy van-e bármilyen megoldásunk. Nos, mi úgy véljük, hogy az EU-nak csereprogramokat kell biztosítania az alacsonyabban képzett tehát fiatalok számára is, hiszen jobban képzettek el tudnak menni külföldre, viszont az alacsonyabban képzettek ezt nem tudják megtenni. Nekik is meg kell adni ezeket a lehetőségeket, hiszen ezek nagyon fontosak. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az Európai Unió egy unió, és ők is külföldre mehetnek, hogy munkát keressenek, vagy az egyetemen tanuljanak, vagy bármilyen más képzési programban részt vegyenek. És ezen kívül úgy véljük, hogy nincs megfelelő iránymutatás, nincs hely, ahova elmehetnének a fiatalok az adott országokban, ahol tájékozódhatnának a külföldi tartózkodásról, és ezt meg kell változtatni. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm, és a ciprusi csapat következik. Az egyik eh, legaktívabb tagunk egy fiatal fiú volt, aki hallott bennünket angolul beszélni az utcán, és megkérdezte azt, hogy ő is részt vehetne ezen a találkozón, nagyon izgatott volt, nagyon sok cserén részt vett Cipruson és máshol is, tehát úgy gondoljuk, hogy tudni kell azt, amit lehet tenni. Tudni kell azt, hogy milyen lehetőségek vannak a részvételre a különböző projektekben. Azt kérdezték, hogy hogyan tudnánk mi Európát előtérbe helyezni. Szerintem a mobilitás itt a kulcs szó hiszen nem tudjuk megtanítani azt a fiataloknak, hogy mi Európa, nekik ezt saját szemükkel kell megtapasztalni. Mi hiszünk az oktatásban, viszont nem formális oktatásra van szükség az osztályokban. Nem a könyveket kell mindig követnie a tanároknak, ez untatja a, a diákokat. Ki kell menni az utcára, látni kell saját szemükkel azt, hogy mi és Európa a saját szemükkel kell látniuk. Európát nem szabad csak a tanteremben megmaradniuk. Sokkal több költségvetésre van szükség az Erasmus Plus programban, és hasonló projekteket kell létrehozni. Remélhetőleg az elkövetkező években erre sor kerül. Szeretnénk az oktatást előtérbe helyezni, meg akarjuk változtatni az oktatást. És grammatikakis úr számunkra nagyon fontos volt a projekt kialakítása során az, hogy nehézségeink voltak nekünk is, tehát nagyon sok hasznot húztunk ezekből a projektekből magunk is. Amikor ezt létrehoztuk, akkor tudtuk azt is, hogy a többiek mit éreznek, hiszen ugyanebben a helyzetben voltunk mi is. Köszönöm. Thank you very much for, uh, nice. Köszönöm szépen ezeket a kedves válaszokat ezt a jó prezentációt, és most azt szeretném elmondani, hogy természetesen amennyiben gondolják, maradjanak itt, és hallgassák meg az Erasmus Plus programmal kapcsolatos vitánkat, ugyanis ez a következő napi rendi pontunk. Az Erasmus Plus egy új keretprogram a sport, ifjúság, oktatás témakörén belül. Ez az egyik legnagyobb vívmánya a korábbi jogalkotási ciklusnak, legalábbis itt a Kultúra Szakbizottságban. 2013-ban fogadtuk el, ez egy 7 éves program, 2014-től 2020-ig tart. Most az első év implementációjának végén járunk, úgyhogy ez egy jó pillanat arra, hogy megvizsgáljuk, hogy mi is történt. Már csak azért is, mert elég rossz hírek érkeznek a kifizetések területéről. Azt láthattuk, hogy az Erasmus Plus gondokkal küzdik. Éppen ezért az Európai Bizottságtól meghívtuk az illetékes főigazgatót, hogy az Erasmus Plus implementációjáról tájékoztasson bennünket, főként a költségvetési megszorítások általi hatásokkal kapcsolatban. Köszönöm. Valóban röviden beszámolnék erről a témáról. Először is arról beszélnék, hogy mi is pontosan ez a program. Tudom, hogy sokan újak ezért röviden elmondanám, hogy hogyan is néz ki ez a program, illetve mit tanultunk az első év során. Az Erasmus Plus egyik legfontosabb eleme talán az, hogy hét új régi program, Erasmus Mundus Tempus, Lifelong Learning és egy-két a, a kisebb program egy integrált programmá áll össze. Három kulcsfontosságú fellépés köré szerveződik mindez. Az egyik a mobilitási összetevő, az együttműködési projektek is fontosak, illetve a szakpolitikai reform elősegítése. Az új programmal szerettük volna nagyobb hatást kiváltani. Nem akartunk csak úgy pénzt szórni, hogy annak nincs igazi hatása. Nagyobb hangsúlyt fektetünk tehát pontosan a, arra, hogy <clears throat> ki mit csinál a pénzzel, és kisebb hangsúlyt arra, hogy ki honnan érkezik, mi a háttere tehát cselekvésorientált, felépésorientált szakpolitikai célokat kísérő intézkedésekre koncentráltunk, és természetesen célunk az is, hogy a projektek által elért eredmények minél több emberhez jussanak el. Ezek voltak tehát az alapcéljaink. Az első fő fellépési terület az a mobilitás. Itt láthatják, hogy milyen fajta felépéseket támogatunk a mobilitáson belül. Az egyéni eh, tanulók számára a felsőoktatási mobilitás, eh, szakmai képzésbeli mobilitás a diákok számára, a pedagógusok eh, számára pedig minden ágazatban rendelkezésre áll támogatás változás az előző programhoz képest az, hogy egy intézményi megközelítésbe kell, hogy illeszkedjen minden egyéni támogatót. Egyénenként is lehet támogatást kérni, de csak az egyetemen, iskolán, intézményen, szakmai kamarán keresztül lehet elérni a rendelkezésre álló támogatásokat. A oktatási mobilitáshoz tartozik például a közös masters diplomák kiadása, az Erasmus Mundus keretében egyébként ez már korábban is eh, megvolt. Egyetemek közötti együttműködés tartozik ide például, ahol közös eh, tanterveket eh, alkalmaztak, amelyeket a, a, a diákok tudtak követni. A diákhitel is ide tartozik, nincsenek erre külön pénzeink, de megvannak a lehetőségeink arra, hogy a, a határon átnyúló mobilitás master szinten mégiscsak valamiféle ilyen diákhitelben részesülhessen. A második kulcsfontosságú fellépés együttműködés az innováció érdekében. Ennek a célja alapvetően az, hogy az oktatási rendszerekre, a résztvevő intézményekre is nagyobb hatással bírunk ezen a téren. Kétfajta stratégiai partnerséget valósítunk meg. Van egy határon átnyúló ágazat közi megközelítés, és aztán persze van konkrét a felépésünk is, itt vannak a a Knowledge Alliance, tehát a Tudás Szövetség, az első ez a felsőoktatásban, illetve az ágazati skill készség szövetségek, amely szakképzésben elérhető. Itt például azt vizsgáljuk, hogy egyes ágazatokban milyen készségek hiányoznak a munkerőpiacra kerülők körében. Ennek, ezek hiányokat próbáljuk pótolni. Általában ezek nagyobb projektek, amelyeket a végrehajtó ügynökségek hajtják végre. Lássuk most, mit jelent ez a gyakorlatban. Sokat beszélnek a pénzről, ez óriási változás volt a programban, az önök támogatásával sikerült a költségvetést feltornáztunk 40 eh, százalékkal az előző 7 éves eh, periódushoz képest. Ez óriási eredmény. Az 1A e költségvetési fejezetből származó pénzekről beszélünk, hogy egy kis szakzsargont is használjak. És külső eszközökből is kiegészítik ezt források, például a bővítési eszköz vagy a szomszédságpolitikai eszköz. Ebben az egyszerű, ezen az egyszerű grafikonon azt láthatják, hogy a 40%-os költségvetés növekedés lehetővé teszi, hogy 2020-ban már dupakra legyen az éves költségvetés, mint most. Másfél milliárd körül tartunk most, két milliárd körül lesz ez majd 2020-ban, ez jelentős növekmény lesz. Ezen a grafikonon valami mást is láthatnak, erről majd később beszélek, az, hogy alacsony szintről indulunk, 2013-at is látnánk ezen a grafikonon, akkor láthatnánk, hogy 2014-ben még nem jelentős a nevek kérdés, aztán nem, egészen 2016-ig nincs nagy növekedés, aztán utána pedig tényleg megugrik a költségvetés az program utolsó négy évében. Az Erasmus Plus jogalapja sajátosan alakul, például a is pontos felosztása is szerepel itt. Ágazati lebontás is található, illetve a legfontosabb felépések szerinti felbontás is. Igen, bonyolult rendszer ez. Azt olvashatjuk el, hogy a 77,5% a költségvetés oktatásra és képzésre fordítódik, 12% fiatalságot célozza, és 5% más célokra. Aztán az oktatás és képzés keretében minimális százalékokat is megállapítottunk a különböző ágazatokra levontva. Tehát a teljes költségvetés minimum egyharmada kell, hogy a felsőoktatás terén kerüljön felhasználásra. Ezek olyan paraméterek, amelyeket figyelembe kell venni a program végrehajtás során. A bal alsó sarokban pedig a Action 1, Action 2, Action 3, tehát a három felépési terület szerinti felbontás is megjelenik. az együttműködés a kettes terület 28% és szakpolitikai reform kiegészítése pedig 4,2% mindösszesen. Bizonyos fajta rugalmasság elképzelhető, hogy a betűvel olvasható a csillagos megjegyzés, 5%-os rugalmasság eh, be van építve a rendszerbe. Egy korábbi dián láthattuk, hogy a teljes összeg 7 évre vonatkozik. Ezek a százalékok is a 7 éves időszakra vonatkoznak, tehát éven belül lehet eltérés. Tehát például az ifjúsági területre vonatkozó 10 százalékot 7 év alatt 14, egész, akárhány 10 milliárd a költségvetés, akkor e- ennek egy tizede plusz 25% fordítódik a 7 év alatt e, ifjúsági programokra. Ha már költségvetési kérdéseknél tartunk, akkor fontos önöknek tudni, hogy az Erasmus Plus költségvetése négy költségvetési sor között oszlik meg. A legnagyobb a oktatás és képzés, aztán van egy ifjúsági, van egy zsammon és van egy sport összetevő is. Ezt mind fontos figyelembe venni, hogyha befolyásolni akarjuk a programot, akkor négy is sorra kell valamit kezdenünk. A négyes költségvetési fejezeten belül pedig négy operatív költségvetési sor, szomszédságpolitika, bővítéspolitika, nemzetközi együttműködés és így tovább. Tehát körülbelül így néz ki a költségvetése az Erasmus Plus-nak. A menedzsment részről említettem, hogy a nemzeti ügynökségek, illetve a végrehajt tó ügynökség valósítják meg főként ezeket a programokat 80-20%-os megosztásban. A nemzeti ügynökségek, tehát négyszer annyit, mint a végrehajtó ügynökség, a főigazgatóságunk egy elhanyagolható részért felelős. A végrehajtás terén jelentős egyszerűsítés következett be. Az egység költség alapú elszámolást alkalmazzuk, nem kell minden vonatjegyet benyújtani, hanem az eddigi tapasztalataink alapján egy, egy eh, egység elszámolást eh, alkalmazzunk. Lássuk most tehát, hogy mit tanultunk ebben az évben, a program első új évében. Ez a kezdet, is, mint tudjuk, minden kezdet nehéz a nemzeti ügynökségek felelősek a végrehajtás oroszlán részéért. Ezekből a részvevő országokkal együtt 60-nal kell együttműködnünk. Egy előzetes átvilágítást végeztünk, hogy megvizsgáljuk, hogyan megfelelően működnek ezek. Nyilván a múltban már együttműködtünk olyan nemzeti ügynökséggel, ezeket nem kellett olyan mélységben átvilágítanunk, ellenőriznünk. Új szabályrendet, rendszert is kidolgoztunk és kiadtunk. Egy új szoftver is készült, csak erre a programra szabva, miközben az előző hmm, több éves program végét is még ki kell futtatni, mégre kell hajtani. Voltak bizony gyerekbetegségek. Lassabb volt tehát a végrehajtás, az előző programciklus első événél azért gyorsabban voltunk, de 2013-nál kicsit rosszabb a helyzet. Bizonyos határidőket nem tudtunk tartani, de második évben kezd beállni a program normális ritmusa. Meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy az átlag projekt méret inflálódni látszik, a stratégiai partnerségeket kell eh, átdolgozni. Látjuk azt a tendenciát, hogy eh, egyre nagyobb projekteket, pályázatokat nyújtanak be, kevesebb projektet tudunk tehát kiválasztani és támogatni. Arról kell megbizonyosodnunk, hogy valóban szükség van-e ilyen nagyobb lélegzetvételi projektekre, nemzeti ügynökségekkel alaposabban meg kell vizsgálnunk ezeket. 2015-re kellett elhalasztani bizonyos dolgokat. A négyes költségvetési fejezethez tartozó dolgokat, mivel csak idén született meg a döntés, csak jövőre tudjuk beindítani, de a pénz nem veszik el, csak 6 év alatt kell végigcsinálnunk azt, amit 7 évet vett volna igénybe, a diák program előkészítése pedig még folyik, ezt is jövőre várjuk hogy elindul az első, odaítél pénzekről idén születik meg valószínűleg a döntés, de az átutalásra valószínűleg csak jövőre kerül sor. Hangsúlyoznom kell ezen a ponton, hogy ez nem jelenti azt, hogy az egész költségvetést ne használnánk ki. Uh, any problems? Uh, because, as I say here in this slide... Mert ahogy a diá is mutatja, és a korábbi videából is kiderült, az előző évhez képest nem nőtt az éves költségvetésünk annyit, miközben a várakozások igencsak megugrottak a tagállamokban, főként egyes ágazatokban, szektorokban, hiszen eh, ha, ha, ha egész Európát körbe kürtöltük, hogy 40%-kal sikerült növelni a költségvetést, azt már nem mindenkinek a füléig, az már nem mindenkinek jutott el a füléig, hogy igen, de 7 évre vonatkozóan nem rögtön az első évben. Így egyiságozatokban óriási túljelentkezés volt a pályázók részéről. Az ifjúsági programok terén például nem, de egy pályázati pótkérást követően még várunk jelentkezéseket a Key Action a kettes fellépés területén is változtatnunk kellett pályázatok íráson, de a kiválasztott projektek aránya nem igazán magas. Ez megint csak olyan kérdés, amit például az Erasmus Plus esetében alaposan meg kell vizsgálnunk. Ugyanis itt megvan az a kritikus tömeg, amely szükséges ahhoz, hogy elegendő fiatalhoz eljussunk az oktatáson belül. A jövő évi nagyobb költségvetés persze sokat segíthet, de hát ismernünk kell, tisztában kell lennünk a problémákkal. Az utolsó pont, amely talán a legfontosabb azok közül, amit ma el kell mondanom, ez a kifizetési előirányzatok terén tapasztalt hiány. Nem először hangzik el ma ez a probléma. Tudják önök is, hogy a 2014 és 20 közötti többes pénzügyi keretben a kifizetési előirányzatok túlságosan arany, a, alacsony szinten kerültek megalapításra. Egy fontos számmal illusztrálnám ezt. Az odaítélt pénzek tekintetében 9%-kal nőtt 2013 hoz képest az 2014-es eh, költségvetés, de amit kifizethetünk konkrétan, az 13%-kal kevesebb, mint tavaly. Nincs elég pénz, tehát konkrét euró ahhoz, hogy eh, eleget tegyünk az ígéreteknek. Hát mit tehetünk ezzel? Merül fel a kérdés. A kifizetéseket kicsit késleltettük. Előbb finanszírozási rendszerben működünk sokszor. Ezeket az előfinanszírozásokat, vagy mindenkinek átutaltunk előleget, csak kevesebbet. Összességében mindenki megkapja a pénzét, csak az elkövetkezendő években kell, hogy többet kapjon, az elején egy kicsit kevesebbet. És ennek ellenére is rengeteg pénz hiányzott 202 millió euró további kiegészítő előfizetési kifizetési előrejelzetet kértünk. Erről még folynak a tárgyalások. Amit már most elmondhatok így december 1-én, hogy a rendelkezésre álló utolsó filéreket utaljuk át, az elkö elkövetkezendő napokban elfogy a pénz ha nem kapjuk meg a 200 két milliót, amit eredeti reményeink szerint mostanra érkezett volna meg a számlánkra, az azt jelenti, hogy az év hátra lévő részében üres lesz a kincstár, szegény lesz az eklézsia. Mennyire lesz ez égető probléma? A nemzeti ügynökségekkel együttműködve dolgozunk, ott általában van egy kis puffer annak érdekében, hogy az év utolsó hónapjában is maradjon pénz a lelikában. De jövő év elején, legelején meg át kell utalnunk ezeket a pénzeket. 2015-ös költségvetésből kell majd átutalnunk ezeket a pénzeket, amikor még a 202 milliót, tehát rögtön negatívban indítjuk a következő pénzügyi évet, mert így is hiányunk van 2015-re vonatkozóan, és ezt a hiányt görgetjük majd magunk előtt. A jövő évi hiányhoz még nyugodtan hozzá lehet dobni ezt a 200 milliót, akkor jövőre nem is december 1-én fog elfogyni a pénz, hanem jóval korábban. Nem tudom, hogy pontosan mikor, de valószínűleg már ősszel elfogynak a pénzek jövőre, hogyha tovább görgetjük ezt a hiányt ez a program fenntarthatósága szempontjából egy nagyon fontos kérdés. Ez a következő években, hogyha egyre nagyobb is kell majd dolgoznunk, akkor végképp nem fog működni. Az, hogy magunk előtt görgetjük ezt a hiányt a kifizetési előirányzatok terén. Ez tehát egy olyan fontos kérdés nagyra képviselők, amit szeretnénk megoldani, és, és tényleg számítunk az önök támogatására abban, hogy megoldást találjunk közösen erre a problémára. Persze arra is szükség van, hogy a tanács megegyezésre jusson egy ez ügyben. Ennyit szerettem volna így tényleg csak dióhéjban felvezető gondolatindítóként elmondani. Thank you for presentation. Köszönjük ezt a felvezetést és most megadom a szót a kollégáknak. Először Glazos úrnak. Question. Με ιδιαίτερη προσοχή επί 25 λεπτά para παρακολούθησα. Meghallgattam az elmúlt 25 perces felszólalást, és ez egy nagyon érdekes és ambiciózus projekt bemutatásáról szólt, az Erasmusról. Ez egy olyan projekt, amelyet egyébként nagyon sokan támogatnak annak érdekében, hogy annak ellenére, hogy vannak problémák a finanszírozásával. Egy kérdés azonban felmerül. Vajon milyen alapon döntünk mi a jövő nemzedékeinek sorsáról? Anélkül, hogy a fiatalok, akiknek egyébként, akikre ez vonatkozik, részt vennének a vitában. Pénteken az a megtiszteltetés ért, hogy a Luxemburgi Európa Iskolába látogathatta. Meg, meghívtak Görögországba is, nagyon sok iskolába, különböző helyszíneken tartottam beszédeket, óvodától egészen az egyetemig. Ebben az esetben most nem beszédet akartam tartani, hanem inkább azt kérdeztem meg a fiataloktól, hogy velem beszélgessenek, és kérdéseket tegyünk fel egymásnak. Mert így lehet a párbeszédet kialakítani szép lassan. Az iskola igazgató, aki felvezette ezt a találkozót, a demokráciáról tartott először egy beszédet, és az egyik diák, akit kiválasztottak a többiek arra, hogy ő kezdje meg a párbeszédet, neki tehettem fel én kérdést először. De, de aztán a diák maga is kérdést akart feltenni, és bennem az merült fel, hogy hát ez a kis ez a kisgyerek itt akar tőlem kérdezgetni elsőnek, hát micsoda arcátlanság. De aztán rájöttem, hogy nem, hát miért is ne kérdezhetne. És ezért felmerül bennem az a kérdés, hogy az Erasmus program, amelyet egyébként nagy odafigyeléssel nyomon követtem évek óta, egy olyan program, amely a fiatalokért van, vagy pedig inkább megpróbáljuk a mi gondolatainkat ráerőltetni a fiatalokra. Tehát ez a kérdés merül fel bennem, ugyanis szerintem az egyetlen jogunk az inkább egy kötelesség. Az, hogy a saját tapasztalatainkat és tudásunkat átadjuk a fiataloknak, de nem akármilyen módon, hanem inkább a fiataloknak kellene részt vennie ebben a folyamatban, más kérdések kapcsán is felszólaltam már ebben a szakbizottságban. És remélem, hogy itt többen meghallgattak engem is. Talán például a két ciprusi fiatal, akik sajnos nem beszéltek görögül, hanem angolul beszéltek, de ezért nem tudom, hogy ezt mondták nekik, hogy angolul beszéljenek? vagy pedig, ha nem is volt kötelező, de azért mégiscsak úgy érezték, hogy erre van szükség. Angolul jobb lenne, hogyha jobb lenne, hogyha angolul beszélnének, mondták önöknek, vagy kérdezték talán, és ilyen módon nem az anyanyelvükön beszéltek, hanem angolul. Most itt vannak mögöttem, és hallgatnak is engem, és remélem, hogy a jövőben ez nem fordul elő. Thank you very much. Uh, Mrs. Kammer. Köszönöm szépen, Kammerfeld asszony, öné a szó. Herzlichen Dank, äh, herzlichen Dank auch an die Kommission. Äh, köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is, és be kell valljam azt, hogy kicsit megdöbbentem. Nem az adatok miatt, amiket hallhattunk, hanem időközben az a benyomásom keletkezett, hogy az elmúlt két évben mintha vitáik le sem zajlottak volna. Emlékszem például arra, és ez egy döntésbe is tükröződött, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell feltetni arra, hogy a saját projektnevek meg, nevek megmaradjanak. A fiatalok a akcióban Erasmus, Leonardo da Vinci ezek voltak a legfontosabb pontjaink itt a szakbizottságban. Szeretnénk ezeket a neveket megtartani a programok számára. Most az Európai Bizottság pedig három vezér programról beszél. Hát ez megdöbbentő, sőt, engem ez bosszant is, mert ezek voltak a központi pontjaink az Európai Parlamentben. Az is bosszant, hogy ismételten, azt kell megáll, megállapítanunk, hogy gond van a kötelezettségvállalások és a kifizetések között, és azt mondta az imént, hogy a nemzeti ügynökségek ezt ki tudják majd valahogy egyenlíteni, hiszen van egyfajta pufferzónájuk. Hát én tudom a német tapasztalatokból, hogy ez sem megy azért az örökké valóságig, és ez a puffer valamikor majd kiürül, és jövőre lehet, hogy hamarabb kerülünk ebbe a helyzetbe. Tehát lehet, hogy nem is fog decemberig kitartani a pénz, lehet, hogy már szeptemberben felhasználják az összes pénzt. És ekkor a nemzeti ügynökségek sem lesznek már abban a helyzetben, hogy ezt a pénzt eh, folyóhósítsák A 9% plusz 1 ebben az évben eh, viszont a 13 mínusz 1 százalék az, ami reális, és ez önmagáért beszél és szerintem már nem elfogadható ez. Már hallhattuk a nemzeti ügynökségek első jelentéseit. A német jelentés az az, hogy főként az iskolai partnerségek tekintetében, vagyis a Comenius program tekintetében a technikai átállás miatt is kevesebb igényt tudta kielégíteni, mint tavaly. És ez nem amiatt volt, hogy másfajta komputer programok voltak, vagy másképp kellett beadni az igényeket, hanem az volt a gond, hogy nagy volt az elutasítási arány. És szerintem azon kell lennünk, hogy ezek a partners, iskolapartnerségi programok ismételten támogatásra kerüljenek nagyobb mértékben, hiszen ez az egyik legfontosabb programunk. Nem lehet az, hogy ilyen kevés igényt hagyjanak jóvá. Mi igazából egyszerűsíteni szerettünk volna a szakbizottságunk részéről, ezt szerettük volna. Szerettük volna, hogyha az igénylési eljárás egyszerűbbé lesz, tehát ez inkább nehezebbé vált, és ezáltal az iskolák számára sokkal nehezebb az, hogy megfelelő támogatást kaphassanak. Szerintem ez ellen valamit tennünk kell, tennünk kell azért, hogy a jövő évben még több projektet tudjunk támogatni a Comenius programból. Úgy vélem, hogy mindenképpen figyelme kell venni ezt a visszacsatolást, tehát itt nem az eszközök nagyságáról van szó, hanem a reális projektek jóváhagyásáról. And the next is Mrs. Fer azt mondja a következő. Igen, egy pontban szeretnék csatlakozni Pétra Kamerfeld hozzászólásához. Engem is megdöbbentett um, az a táblázat, amit láthattunk, hogy hány százalékban hagyták jobbá a projekteket és meg programban. Engem is nagymértékben bosszant az, hogy azok a nevek, amelyekért küzdöttünk, ezeket most figyelmen kívül hagyják, és igazából a helyszíni végrehajtás során még mindig ez a bevett név. Szeretném, hogyha a szabadságban is így beszélnének ezekről. A higher education, a felsőoktatás kapcsán azt láthattuk, hogy 100%-os a végrehajtás, a többi program esetében pedig nagyon sok kérvényt elutasítottak. Szeretném tudni a hátterét adnak, hogy miért, milyen okokból, formális vagy tartalmi okokból, vagy nem feleltek meg a projektek a kiírásnak, mi volt a gond. A második pontom, a végrehajtás módja az egyes nemzeti ügynökségeknél. Én nagyon különböző dolgokat hallok a különböző ügynökségektől, hogy hol vannak a problémák és hol nincsenek és én is szeretnék erről egy jelentést, hogyan hajtják végre az Erasmus Plus, és hol vannak az igazi nehézségek. A pénzügyi helyzet kockázata. Ön egy nagyon szép ívet mutatott, hogy hol vannak a jövőben az összegek, hogy hogy fogják ezt a középtávon finanszírozni az elkövetkező években, tehát eleinte kevés lesz a növekedés üteme, később magasabb. Már most is gond van az alacsonyabb növekedési rátával, már így sem tudjuk lefedni a költségeket. Tehát a kérdésem az az, hogy vállaljuk-e a pénzügyi kockázatot, hogy majd amikor a végén nagy lesz a növekedés, két-három év alatt a teljes költségvetés felét kell majd kiadni, akkor milyen fajta bizonytalanságok lesznek majd például először is az éves költségvetés formájában, amikor a tagállamok majd keresztül hozzák a számításainkat, mert nem adják meg az eszközöket, ez a vita mindig és mindig előfordul, hogyan lehet előre tervezni majd ennek tükrében, és lesz-e majd a programok számára tervezési lehetőség, bizonytalanság, ki lehet-e majd fizetni a programok kifutásaig ezeket a pénzeket. Én ismerek olyan iskolákat, ahol bizonyos összegeket kértek az Erasmus hallgatók számára, és a végére nem kapták meg a pénzt, amit kellett volna, és emiatt kevesebbet kaptak a hallgatók. Tehát a múltban is voltak már ilyen hibák, hiányosságok, és mindig is megpróbáltuk a programokat egyszerűsíteni, viszont úgy tűnik, hogy az új végrehajtás során ugyanezek a hibák fordulnak elő. Tehát szeretnék erről is háttérinformációt kapni. Még egy kérdés ez számomra fontos. Új a struktúrája az Európai Bizottságnak. A program, az Erasmus Plus program egy része Tyson eh, asszony alá tartozik, legalábbis formálisan, hiszen a, ö, eh, minden, ami a képzés a, oktatáshoz tartozik, a szakmai képzéshez, az Tyson asszonyhoz tartozik, a többi része pedig Navracsics biztosnál van. A kérdés felmerül, hogy ezt hogyan fogják majd végrehajtani konkrétan. Tényleg fel van ez így osztva? Vagy van egy egység, amely az Erasmus plusszal foglalkozik, és mindkét biztosnak felel? Erről is szeretnék információt, hogyan néz ki ez a mindennapi munkában, a munka megosztása. Köszönöm. Thank you. Uh, Helga Köszönjük, Helga Trupa következik. Igen, köszönöm. Először is annyit szeretnék mondani, hogy a tanácssal szemben igen kritikus vagyok kifizetések ügyében, hiszen most már valós számokkal dolgozunk. 13%-os valós csökkenés idén, ami teljesen szembe megy a politikai ígéretekkel. Ez bizony a európai szinten nem valami fényes eredmény. Éppen ezért minden tőlünk meg kell tenni annak érdekében, hogy a tanácssal szembeni kritikánknak egyértelműen hangot adjunk. Második pont. Mi van a régi programnevekkel? Egyértelműen elmondtuk, hogy ragaszkodunk a régi nevekhez, így könnyebb az európai pályázókat is bevonni az egészbe a pályázói iránymutatás miért nem elérhető még minden nyelven? Ennek mi az oka? Miért csak angolul van az új website? Tehát ez nem valami felhasználóbarát, lássuk be. Bizonyos panaszok is eljutottak hozzám. Egyetemek, diákok azt mondták nekem, hogy elegük van, mert egyre nehezebb a beszámolás, egyre több számot kell leadniuk, és így elidegenednek az emberek az európai intézményektől, egyszerűen nem bírják ezt a bürokráciát. Könnyebb pályázati rendszert szeretnének. Az új Erasmus plusz programnak tényleg ezt kellene szolgálni. Változtatnunk kell ezen a rendszeren, ez így egész egyszerűen nem megy. Az embereket így előjesztjük. Köszönjük. Morgánó úr. Köszönöm szépen. Köszönöm. És az előttem felszólalókkal összhangban két kérdés merül fel bennem. Az első, a finanszírozásra vonatkozik. 2020 felé egy duplázódási vonalat láthatunk. Most akkor 2016-ban mi lesz a helyzet? Mi van, hogyha nem lesz elég pénz? Nem lesznek itt kellemetlen meglepetések? Milyen garanciánk van arra, hogy 2016-ban mm, nem csökkentik és aztán a másik kérdésem pedig ugye a források elégtelenségére vonatkozik, vajon a strukturális költségek milyen arányban szerepelnek, hiszen itt ugye négy projekt esetében is fontos ezt látnunk. És az utolsó aspektus, Ugye most előzetes adatokról beszélünk egyelőre, de azért mégiscsak jó lenne látni, hogy hogyan is néz ki a helyzet a számadatok tükrében. Thank you. Uh, Mrs. Sojdrova, and then... Sojdrova asszony, és aztán Helga Trüppernek van még egy pótkérdés, aztán Kérem, hogy rövidre fogják, mert a koordinátori üléseket is be kell még szorítani ma estébe. Köszönöm. Pár szót szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Nagyon örülök annak, hogy eh, napjának került ez a kérdés, ugyanakkor el kell mondani azt, hogy Erasmus az a program, amely pénzügyi eszközünk arra, hogy elérjünk konkrét célokat. Hogyha hogyha a programot nem jól hagyjuk végre, akkor nem fogjuk elérni a célunkat. Ez viszonylag egyszerűen magyarázni az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is. Hogyha valóban minden célt szeretnénk elérni 2020-ra, akkor ehhez az Erasmus Plus programot komolyan kell vennünk. Ezen a ponton elmondanám, ha nem kapcsolódnak ki a mikrofonom. Tehát elmondanám, hogy vannak problémák a szabályokkal is, partnerségről beszélünk, ugyanakkor az ügynökségek nem csökkenthetik az összegeket bizonyos összegekre vonatkozóan, ugyanakkor az, e- az esetek, e, tehát korábban lehetett ezt korlátozni, most azonban az új szabály szerint nem. És így nem lehet minden igényt kielégíteni. Thank you. Helga Trüppel. Yeah, thank you. Only one... Köszönöm Helga Trüppel, egy pótkérdésem lenne. A master programon résztvevő diákok számára a pénzügyi garanciákkal mi a helyzet? Köszönjük. Marega úr az következő. Buenas tardes. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy az Európai Bizottság képviselője nem túl jókor szólalt fel, mert ugye korábban pont előtte szólaltak fel a fiatalok. Azért a kontraszt az elég éles. Mert azt láthattuk, hogy a fiatalok milyen kompromisszumképesek, és ugyanakkor a programok valósága egészen más. Ez a két valóság azért egészen eltérő képet mutatott, a fiatalok pedig lehet, hogy úgy mentek el innen, hogy őket dicsér, őket, tehát hogy egy díjat kaptak, közben pont az ellenkezője történik, a fiatalokat nem támogatja eléggé az EU, úgyhogy innentől kezdve az Európai Bizottságnak azt a kérdést kellene feltennie magának, hogy most ebben a helyzetben, a mai helyzetben, amikor új politikákat kell kidolgoznunk, akkor meg kellene gondolnunk azt, hogy milyen helyet kívánunk adni az oktatásnak, a felsőoktatásnak és a szakmai továbbképzésnek. Hogyan akarjuk ezeknek a programoknak a megvalósulását biztosítani. És nem csak a szakmai továbbképzés területén, bár ez nagyon fontos, és itt egy új hangsúlyra is szükség van, és azt hiszem, hogy amikor a fiatalokat hallgatjuk, akkor a mobilitás támogatása mindenképpen feladatunk, és ebben a kontextusban az Erasmus-t még tovább kellene támogatnunk, és ki kellene terjeszteni a középfokú oktatásra is és ezen a feladatunk a következő évekre nézve. Thank you. And now Mr. Notz. Köszönöm. Notz úr következik. Köszönöm szépen. Megpróbálom a kérdéseket közösen mm, kezelni. A programok nevei még léteznek, bár ezeket tényleg nem alkalmaztam a mai napon, egész egyszerűen csak azért, mert néha egyszerűbb a szektorokra utalni, mint a programnevekre, mert nem mindenki ismeri ezeknek a nevét. De akik ismerik, azok persze tudják, hogy mit jelent a Comenius, a Leonardo, és így tovább. De ez nem mindig van így, nem mindenki mindig ismeri pontosan a hátterét ezeknek a neveknek de hát a szektor nevek tulajdonképpen a régi programnevekhez kapcsolódnak, és egyébként ezek továbbra is léteznek, ahogyan egyébként erre utaltak is helyesen. Aztán voltak kérdések a büdzsével kapcsolatban. De hát ezt a profit nem a bizottság dönti el, ez a több éves pénzügyi keretben kerül lefektetésre, tehát ezt a parlament és a tanács már maga eldöntötte a saját hatáskörében. Persze van benne igazság, hogy van egy féléves, vagy egy félidős felülvizsgálat 2016-ban, Úgyhogy van bizony kockázat ebben az értelemben, tehát hogy akkor azért elképzelhető, hogy lesznek változások, vagy akár vissza is ford, visszajára fordul ez a program. Tehát fontos lenne az, hogy biztosítsuk azt, hogy hatékonyak lérnek ezek a programok. És a félidős felülvizsgálatkor még mindig ugyanúgy tekintsünk ezekre a programokra, mint korábban, akkor, amikor az MFF-t kitaláltuk. Mert csak így lehet azt elérni, hogy a oktatási rendszer reformját megvalósítsuk Európában, és ez hozzájáruljon a növekedéshez. 2016-ban ugyanezeket a célokat kell majd szem előtt tekintenünk, ugyanis ez akkor épp úgy igaz lesz, mint néhány évvel ezelőtt. De hát egyértelmű, hogy oda kell figyelnünk erre. Vannak-e azzal kapcsolatos kockázatok, hogy a költségvetés megvalósuljon, ehhez mobilizációra van szükség, és többen utaltak arra, hogy a program résztvevői úgy gondolják, hogy nem kellőképpen egyszerűsítettük le a dolgokat. Ugyanis a programokat érdekessé kell tennünk. És természetesen bizonyos területeken egymással konfliktusban vannak a ö, igények, ugyanis, ahogyan Sojdrova asszony is rámutatott, részben az eredményekre kell koncentrálnunk, de ahhoz, hogy az eredményeket biztosítsuk, ahhoz viszont valamiféle jelentési kötelezettségnek kell megfeleljünk. És ehhez állandó jelentéseket kell készíteni, de csak így tudjuk biztosítani, hogy mennyire hatékony a program. A másik oldalon viszont, ahogyan elmondtam, szeretnénk csökkenteni az adminisztrációt ott, ahol erre nincsen szükség. Például az utazási költségek, és így tovább ezzel egyszerűsítjük administratív szempontból a helyzetet. Egy részről tehát egyszerűsítünk, a másik oldalról viszont pont ennek az ellenkezőjét akarjuk, tehát hogy jobban dokumentáljunk mindent annak érdekében, hogy a hatékonyságot bizonyítani tudjuk. El kell kerülni azt, hogy különböző jelentési csatornák valósuljanak meg egymással párhuzamosan. információgyűjtés szükséges ahhoz, hogy dokumentálni tudjuk a programok hatékonyságát. Úgyhogy értem ezt a problémát, de itt meg kell találni az egyensúlyt a két igény között. Voltak ezen kívül még megjegyzések azzal kapcsolatban, hogy a Comenius és a School to School projekt és a projektek mérete hogyan kapcsolódik egymáshoz. És igen, valóban, ezt közelebbről meg kell vizsgálni, ugyanis a programok első évében sokszor azt láttuk, hogy a nemzeti hatóságok nem is használták ki az összes lehetőséget. Tehát ezen a területen talán nagyobb iránymutatásra, útmutatásra van szükségük, annak érdekében, hogy aztán ők maguk meg tudják ítélni, hogy van-e értelme az adott projektnek, vagy sem. És amennyiben ez nem így van, akkor teljes költségvetés szempontjából kell megvizsgálni a helyzetet. Ezt a nemzeti ügynökségekkel közösen vitatjuk meg, és megpróbáljuk kialakítani azt a rendszert, amelyben a nemzeti oldalnak nagyobb szerepet biztosítunk a projektek megítélésében. Úgyhogy ezzel teljes mértékben egyetértünk, megint csak. Aztán kifizetési problémák. Erre Kammervert asszony is rámutatott. Most talán decemberig elég a pénz, de hát a jövő év elején megint csak pénzre lesz szükség, és betapaszgatjuk a különböző lyukakat ezen a költségvetésen. Tehát itt a nyár után már nem lesz több pénz, és biztos, hogy az év végéig már nem fogjuk tudni ezt kihúzni. Voltak itt még kérdések a felsőoktatásra vonatkozólag. Itt ugye 96%-ról van szó. Ez azért is van így, mert itt egy másik rendszert alkalmaznak, előszelektált partnerekkel dolgoznak a felsőoktatási intézmények, az Erasmus kapcsán olyan egyetemekkel dolgozunk, amelyek mindig ugyanazok tulajdonképpen, és ez be is meg is magyarázza azt, hogy miért ilyen magas ez az arány. Azért, mert itt a szervezetek, amelyek részt vesznek a munkában, ismerik a helyzetet, és itt nem személyekről van szó, ugye, hanem intézményeket választunk, és ezért ilyen magas ez az arány 96 százalék. Persze teljesen más a helyzet az iskolai szektorban, ahol, ahol projekt alapú kiválasztással kerül sor. Voltak itt megjegyzések arra vonatkozólag, hogy amennyiben nem lesz elég pénz, akkor majd kevesebbet fognak kapni, kevesebb ösztöndíjat fognak kapni a fiatalok. Ezt meg, megváltoztattuk, ugyanis most már előre elmondtuk, hogy mennyi, mekkora lesz az ösztöndíj mértéke, és ezt meg kell őrizni a végéig. Ennek persze van negatív hatása, mert az egyetemek nem tehetnek akármit. Korábban elosztották a kevesebb pénzt több diák számára, ezt most viszont nem tudják megtenni, mert ennek negatív hatása, és ez a negatív hatás abban fog megmutatkozni, hogy ugyanazt a, tehát az ösztöndíj mértékén nem lehet változtatni, és ilyen értelemben sokkal több embernek, hogyha több mm, ösztöndíjat adnak, akkor az többbe fog kerülni. A 13%-os csökkenés a több éves pénzügyi keretben volt szintén benne, tehát ez megint csak nem ebben az évben, tehát ezt nem most döntöttük el, ez már szerepelt a tervezetben. Ami a fordításokat illeti, ezek is szép lassan beérkeznek lefordítják a nemzeti hatóságok a weboldalakat és minden más szükséges dokumentációt, de hát erre, ehhez is persze időre van szükség. Aztán a diák hitelgarancia rendszerrel kapcsolatban reméljük, hogy sikerül aláírni ebben az évben az Európai Befektetési Alappal ezt a rendszert, és akkor a jövő évben útjára tudjuk indítani a programot. Rezsiköltségek. Ez szerepel az alap, a jogalapban is, az administratív költségekre 1,9% és a menedzsment költségekre pedig 3,4%-ot állapít meg maximumként a jogalap. Ebben az évben nagyon sok alapköltséget kell beépíteni a rendszerbe, és az implementációs költségek bár arányosan alacsonyabbak lesznek a következő években. és aztán az implementáció most is folyamatban van. És a következő évben is még folytatódni fog a mostani projektek tekintetében is. Nagyon sok projekt 3-4 éves futamidejű, de most azt tudjuk csak tenni, hogy megjelentetünk mindent, amint az nálunk szerepel. De 2014-re vonatkozólag már majdnem teljes a képünk. Aztán a cselekvő ifjúság projekttel kapcsolatban voltak kérdések, hogy esetleg több Leonardo vetre van szükség, illetve itt megint csak ebben az évben egy ilyen frontloadingra lenne szükség, és ez kétharmadot jelent a Leonardo esetében, tehát a szakmai szakképzés esetében, és ez azért is van így, mert adottak a gazdaság, adott a gazdasági helyzet. Ezért is valósult meg ez a frontloading, és ez egyébként meg is magyarázza azt, hogy az iskolai szektorban miért volt kevesebb program. Azért, mert most inkább a szakmai képzéseket támogattuk. Nagyon kevés az időnk, nem akarok ezzel visszaélni. Elnök, köszönöm. Köszönöm az információkat, a prezentációt, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a fontos vitában. Most pedig azt szeretném kérni, hogy a koordinátorok ülésén maradjanak itt az érintettek, ez egy zárt ajtók mögötti ülés lesz.